Uh, well, good afternoon, everybody, and a very warm welcome to our hearing this afternoon. Uh, implementing the Service Directive. Szolgáltatás irányelv uh, végrehajtása, jelenlegi helyzet és következő lépések. Ez most már egy konkrét programja a bizottságnak, Lift Off for Mission Growth, a gazdasági növekedés támogatásának a programja. Ezt a cipet kapta Ma délután megvizsgáljuk, hogy a szolgáltatások irányelv hogyan kellene, hogyan vagy hogyan nem járul hozzá a növekedéshez, és hogy mit tehetünk mindezért. Egy, mindenkinek megvan a programja, üdvözlöm a felszólalókat, mindenki megkapta az információt, hogy hány percig beszélhet. Nagyon barát az óránk, mindenki látni fogja a kivetítőn természetesen akarjuk, hogy maradjon idő a kérdésekre. Üdvözlöm a képviselőket, és üdvözlöm azokat is, akik esetleg a, az interneten keresztül követik a mai meghallgatást. A meghallgatás Anna Maria Koracabét előadónk munkájának szerves része, saját kezdeményezési jelentést készít a témában, és egy, mindjárt megkérem őt, hogy vezesse be a témát, mielőtt megkezdjük a szekciót. Két szekcióra oszlik a mai munkánk. Először is válasz a válságra, akadályok eltávolítása a szolgáltatások elől. A második téma pedig az innováció és a gazdasági előnyök maximalizálása az üzlet vállalkozások és a polgárok számára. Nagyon érdekes prezentációkat fogunk hallani arról, hogy a digitális és információs technológiát hogyan lehet arra használni, hogy a szolgáltatási irányelv jobban működjön, hogyan működnek a szerződések, és a fogyasztási, fogyasztói aspektus is meg fogjuk vizsgálni, hiszen a szolgáltatási irányelv egy fontos aspektusa, hogy az Európai Fogyasztói Központ is vegyen részt a fogyasztók támogatásában, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén az szolgáltatás irányelvről hallottakhoz képest remélem új információkat is fogunk hallani. Röviden majd bemutatom az előadókat, de mindenki előtt ott kell, hogy legyen egy teljes csomag, mindenkinek, minden előadónak ott van az önéletrajza, hogyha ezt valaki nem olvasta volna el, akkor majd röviden azért bemutatom az előadókat. Úgy gondolom, hogy minden egyértelmű, Úgyhogy most kérem az előadónkat, Anna Maria Koratza Biltet, hogy nyissa meg a meghallgatást. Köszönöm szépen Malcolm, és köszönet mindenkinek, a panel résztvevői táborból jöttek hozzánk, és sokan hallgatnak minket otthon. És az egyik jó hír a jelentéssel kapcsolatban, hogy a Malcolm nem csak előadó, hanem er- árnyék előadó is az ECR részéről, és a szocialista frakciótól Ratti asszony, Alde Lokegordul, Zöldek Rule asszony, és Gepárt urat is örömmel látom itt, aki nagyon jó jelentést készített én előttem a parlamentben a szolgáltatás irányáról, és már a Szaca, aki csatlakozni fog hozzánk, és ő is nagyon jó jelentést készített már. Ők, tehát az árnyék előadók. 2006 óta dolgozunk és beszélünk erről a 2009-es végrehajtási határidő nagyon sok tagállamban nem teljesült. Remélem, hogy mindenki majd szeretné elolvasni a cikkemet, mindenkinek lesz erre ideje, hiszen a szakbizottságban már ezekkel a témákkal részletekben foglalkoztunk, nagyon erős a mandátum, ennek örülök, hogy ne toleráljuk a végrehajtási késedelmet. Bárnél biztos úrnak is ez az irányvonal, és ezt teljes mértékben támogatjuk. A probléma, hogy néhányan elkezdtek azt mondani, hogy talán túl ambiciózusak voltunk, talán túl sok volt az elvárás, talán nem is olyan jó a foglalkoztatás szempontjából a, a szolgáltatás irányelv. Nem, én azt mondom, nem erről van szó nem a szolgáltatási irányelvre kell koncentrálni, hanem a tagállami végrehajtásra. Üdvözlöm a, az ír elnökség képviselőjét, nagyon forró lesz ma a széke, de sokat várunk a konstruktív párbeszéddel önökkel azért, hogy föl lehessen gyorsítani a folyamatot, hogy megtudjuk, hogy mit is tesznek a tagállamok, milyen indoklások van az emberekkel szemben. Az e- e- egyik azon kevés szektornak, ahol tényleg van lehetőség növekedésre és munkahelyi term- teremtésre, adófizetők pénzét költik, ez nem, mindez nem hat negatívan a közkedásokra. Hogyan tudják megmagyarázni, hogy azoknak az embereknek, akik elveszik az állásukat, hogy még mindig nem tudtuk eltávolítani az akadályokat, a korlátokat, ilyen sok év elteltével. A feladatunk az, hogy találjuk meg a hozzáadott értéket a jól végzett munkát követően. Számomra egyértelmű feladat, hogyan tudunk több munkáját teremteni. Nem arról van szó, hogy milyenek a munkakörülmények. Ugye nagyon sokan beszélnek a kiküldetési irányelvről, stb. De most nem akarjuk lefedni ezeket az egyéb témákat, én semmiképpen a saját jelentésemmel, és szeretném a segítségüket kérni a hatály tekintetében is. Európai GDP 70%-áról beszélünk, az európai munkahelyek kb. 70%-áról beszélünk, úgyhogy kérem, segítsenek nekem, segítsenek nekünk, hogy tartsuk szem előtt ezt a hatályt, és hogy tényleg hozzá tudjunk árulni a válságból való kilépésre. A végrehajtás bizonyos tagállamokban részben megtörtént, van, ahol helyi szinten megtörtént, de nagyon sok hiányosság van, nagyon sok szürke zóna. Meg kell néznünk az interakciót más rendszabályok, rendeletekkel, nemzeti jogszabályokkal. Mindig is a részletekben rejlik az ördög, ez itt is igaz. Biztos, hogy kell lennie okának annak, hogy a bizottság miért nem indított több mint 12 szabálysértési eljárást, és tagállamokkal viszont olyan párbeszédet kell kialakítani, hogy meg tudjuk magyarázni nekik, hogy például az elkormányzás pozitív. Azt kérem, segítsenek, hogy jó példákat találjak arra, ahol a tényleges, teljes, korrekt végrehajtás hozzáadott értéket biztosított, munkahelyeket biztosított. Úgyhogy amennyire lehet, azért legalább annyira a pozitív oldalt is meg akarjuk vizsgálni, mint a negatívat. Bizottság egyértelműen foglalkozik, nagyon jó a közlemény, nagyon jó az együttműködésünk Bárdié biztos úrral. És azt is értékelem, hogy rászánja az időt Bárnyé úr, és elmegy a tagállamokba, megnézi, hogy hogyan lehet az e- belső piacot előre mozdítani, helyi szinten is, hogyan lehet ténylegesen hatalom átnyúlálva tenni a belső piacot. A bizottság egyértelműen fogalmazott, ahogy mondtam. A GDP 2,6%-a erről van szó. Közös felelősségünk van, kedves barátaim. Várom a véleményüket, és várom a hozzájárulásokat a jelentésemhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a bevezetőt. Említenem kell, hogy Evelyn Gepárt az eredeti javaslat, szolgáltatási irányelvjavaslatnak javaslatnak a előadója volt, én árnyék előadó voltam, úgyhogy látjuk ezen a meghallgatáson is, hogy hogyan halad előre a munka a parlamentben. Kezdjük is meg az első szekciót. Négy előadót fogunk meghallgatni. Jack Parkman, Center for European Policy Studies elemzéstől fog beszámolni az egységes piac tekintetében termékekről, szolgáltatásokról is. És ő volt az egyik első ember, amikor diákén meghívott engem 99-ben, mint zöld képviselő, és ott beszéltünk először a belső piacról. Úgyhogy fogjuk először meghallgatni. Mechted Oman a következő, a Business Europe elnök helyettese, és Hollandiában az Ipari Szolgáltatási Szövetségnek az elnök helyettese. Nagy örömre szolgál, hogy az elnökség, Európai Tanács elnöksége részéről Thomas Murray-t üdvözölhetem, a munkahely, foglalkoztatás és innovációs minisztérium EU ügyek és belső piaci igazgatója. És szívesen fogunk tudni együtt dolgozni. Én most előadóként is részt vesz a mai panelen. Végül, de nem utolsó sorban Üdvözlöm Veronika nilsson az ETAK, az Európai szakszervezeti Konfederáció titkárságának a megbizotja. Úgyhogy meghallgatjuk a panel előadóit, ezt követően kérdéseket lehet föltenni, megjegyzéseket is lehet tenni a képviselők részéről és ezt követően a panel előadói választ fognak adni, vagy reagálni fognak a megjegyzésekre, illetve lesz egy végső következtetés. Úgyhogy Jacques Parkman, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz perc nem sok egy ilyen összetett témakörhöz, de miután a szlájdjaimat megkapták papíron, csak röviden fogok foglalkozni mindegyikkel. Azt, hogy miért foglalkozunk ezzel, három részre osztottam ezt. A raportot is hallottuk, egyrészt sok a lehetőség, azután egy van megbízható elemzés, amire építhetünk. A kérdés az, hogy a szolgáltatás irányelv új piacokat nyit -e meg az EU-n belül, és mi történik a tagállamok szintjén. A harmadik pedig az, hogy jelentősen javulhat el a gazdasági helyzet, ha itt nyitunk. A foglalkoztatással kapcsolatban azt látjuk, hogy a szolgáltatási szektor nem növekedik, és nem javul a termelékenység. Évek óta látjuk, hogy ez nagyon rossz, hogy így van. Empirikus bizonyítékokra is szükség van. Az EU integráció során, ami már 55 éve zajlik, túl későn eh, nyúltunk hozzá a szolgáltatásokhoz, aminek több oka volt, erről most nincs idő beszélnünk. De ami jó dolog, hogy az elmúlt 10-15 évben a szolgáltatásokkal kezdtünk komolyan foglalkozni EU szinten, és ez most már bele nyúlt a nemzeti szintekbe is. Két nyomvonalon haladunk, de ugyanúgy, mint a vasútnál, a kettőnek párhuzamosan együtt kell futnia. Ez a titka a szolgáltatások liberalizációjának. De túl kell lépnünk a szolgáltatás irányelven, úgy tudom, hogy több előadó ki fogja ezt hangsúlyozni. És Persze itt is a kávés közben olyan szolgáltatás, ami javítja a produktivitást. Remélem, hogy látják most ezt a szlájdot. Ez mindent összefoglal, amit el tudunk mondani a szolgáltatásokról. Amennyire én tudom, sehol nincsen, az előző szlájdot kérem, itt látjuk, hogy miről szól a liberalizáció, harmonizáció és versenypolitika a szolgáltatások területén. Itt látjuk balra fent a szolgáltatási irányelvet és hat szolg szabályozási rezsimet, ami kívül esik az irányelven. Tehát nem lenne szabad csak a szolgáltatás irányelvvel foglalkozni. Figyelmeztetnék viszont, hogy a többi ágazat esetében Eh, ahol vannak szabályozó rendszerek. Nagyon fájdalmas eh, ez a munka talán a közlekedés kivételével. Holnap eh, a Notre-Dame-ban egyik kollégámmal közzéteszünk egy tanulmányt a hálózat adatok alapján működő iparágakról. Ez 20 év még lehetetlen lett volna, de most már meg tudjuk mutatni, hogy mi, milyen messzire jutottunk eh, empirikus adatok alapján. Tehát ez lehetséges, de nagyon fárasztó, fájdalmas, eh, viszont itt is lehet növekedést kihozni ebből, nem csak a szolgáltatás irányelvből. Ezen a szlájdon azt látjuk, eh, hogy a határon átnyúló szolgáltatások milyen eredményt hozhatnak. A parlament és a tanács 2004 és 6 között rengeteg időt fordított arra a kereskedelem oldalával, de az FDI, a közvetlen működőtőke befektetések hosszú távon sokkal fontosabbak, és ezen a szlájdon ezt látják nagyon pontosan. Az EU részvétele tulajdonképpen nagyon intruzív a hazai szolgál, nemzeti szolgáltatások számára. Még csak nem is kell ez a monetáris unió, hogy így legyen. A kérdés a következő. A szolgáltatás irányelv pontosan ezt tesz. Milyen belehatol a helyi piacokra? Ez nagyon kevésé EU, ez tulajdonképpen a tagállamokban működik le kell vonni a tanulságokat azért, hogy az elmúlt, ebben a tíz évben, amit itt ezen a szlájdon látnak, miért maradtunk le az USA mögött a szolgáltatás területén. Ennek nagyon jó megvannak az okai a szakirodalomban, amire most nem tudok kitérni, hogy például az IKT-t alkalmazó szektorokban már évek óta miért maradtunk le annyira az USA mögött. Fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk. A szolgáltatások reformja jó az EU ipara számára is. Itt az előző szlájdot megnézzük. Itt a kék oszlopban látják, hogy a szolgáltatások jelentősége a gyártói ágazatokban folyamatosan nő, és a hetes kutatási keret program programjai ezt nagyon részletesen alátámasztják hogyha nagyon korlátozók a eh, jogszabályok a tagállamokban, ezt próbáltam a, ezen a bonyolult ábrán mutatni, az hátráltatja a szolgáltatásokat. Itt azt látjuk, hogy ha megszűnnék ebben ez alatt a tíz év alatt a, megszűnnek a korlátozások mindenütt, eh, az alacsony PMR-re rendelkező országok eh, nagyobb termelékenységet mutattak, Hosszú távon viszont nagyobb lesz ezekben az országokban a termelékenység növekedése. Lehet, hogy valamire, amire nem gondolunk rögtön, ez úgynevezett nokon hatás, tehát a szolgáltatás sok beindítanak egy csomó dolgot a termelő ágazatokban is. Svéd, Svédország egy jó példa, őt érinti legkevésbé ez a nokon hatás, Ausztriát pedig a legjobban, legnagyobb mértékben. Ez egy negatív hatás, mert ez nagyon lassú, nagyon költséges szolgáltatásokat eh, biztosít a termelőágazatok számára, és ez Ausztriában különösen nagy probléma, tehát eh, sokkal kevésbé hatékony és költségesebb a szolgáltatási szektor, és ez lelassítja a termelőágazatok eh, fejlődését is. Hogyha a szimulációs tanulmányokat is megnézünk, akkor látjuk, hogy a munkaerő termelékenysége hogyan nő tíz év után mennyire kell ezt komolyan vennünk? Ugye a szimulációs tanulmányok nem mindig pontosak, de azért azt jelzik, hogy valami probléma van, és ezt úgy tudjuk megoldani, hogyha megnézzük, hogy a szolgáltatások korlátozásában mekkora különbségek vannak. Van olyan, vannak olyan szolgáltatások, amelyek a szolgáltatási irányelv alapján működnek, másokat viszont csak tagállami hatáskörben lehet működtetni és szabályozni. Egy kérdés, amivel ez a e, meghallgatás e, nem nagyon illeszkedik, az a szabályozás heterogenitása. A tagállamok e, ugyanazt a dolgot különbözően szabályozzák, és ez a heterogenitás, ez a különbözőség nagyon-nagyon költséges. Most már vannak tanulmányok, amivel ezt mérni lehet, és el tudom mondani, hogyha megszüntetnénk eh, a szabályozók heterogenitását, eh, döbbenetes, hogy milyen hatásai lennének ennek. De hát ez egy eh, külön téma lehetne az IMCO szakbizottság számára, mert meg lett, ez rámutat arra, hogy mit az, amit meg lehet tenni EU eszközökkel, mi az, amit nem. Milyen gazdasági hatásai vannak a szolgáltatás irányelvnek? Már csak egy percen van. Ezért csak azt tudom ajánlani a szakbizottságnak, hogy akiket érdekel. A 15.-16. slide felsorolja mindezt a hét hatást, amivel kellene, hogy rendelkezzen a szolgáltatás irányelv. Csak néhányuk a kapcsolatban folyt kutatás, ez fontos leszögezni. Például a 3-as, 4-es, 5-ös, különösen a 4-es és az 5-ös ponttal kapcsolatban ez a e, ez a kutatás nulla, tehát nem volt egyáltalán kutatás. E, de mégis e, az EU-n belül a szolgáltatások kapcsán nagyon fontosak a leányvállalatok, csak nincsenek adatok. Tudjuk, hogy a külföldi szolgáltató leányvállalatok sokkal hatékonyabbak. És még itt folytathatnám a sort, de nagyon sok kutatásra van szükség, ami rámutatott arra, hogy milyen nagy hasznot hozhatnának ezek a hatások. Hogyha, amikor Gephardt asszony és Malcolm Harbour tárgyalgattak erről évekkel ezelőtt, akkor még nagyon nehéz volt a helyzet. A DG Ekfin készített egy tanulmányt arról, hogy ha maga, ahogy maga az irányelv kezdte leépíteni az akadályokat, ahol a közös értékelés során kiderült, és ezt mutatja itt a második oszlop, és látjuk, hogy a határon átnyúló szolgáltatások, az FDI területén milyen hatásokat rögzített ez a tanulmány. Itt megint egy nagyon részletes slide, azt láthatjuk, hogy az egész irány elbizsített hatása talán 20%-at csökkentette az EU szolgáltatások előtt álló akadályokat. A konklúziómra rátérve, a, tagállami és EU szintű szolgáltatások reformja kapcsolódnak egymáshoz gazdaságilag, és ez jó, hogyha tagállamok azután, hogy hatályba lépett az irányelv, nagyon együttműködőek voltak, megpróbálták közös értékeléseket, screeninget elvégezni. Másodszorban ez az európai ipart is érinti, nem csak a szolgáltatásokat. Harmadsorban az IKT, különösen az IKT fel, IKT-t használó iparágok számára ez fontos, ahol nagy a lemaradásunk a termelékenység terén az USA mögött. Negyedik, még mindig sokat lehetne javítani a termelékenységen, hogyha az EU országok csökkentenék a korlátokat, a, szolg- a szabályozásban rejlő korlátokat a legjobb gyakorlat szintjére. Itt jelentős mértékben lehetne javítani a produktivitást. És vannak olyan eh, területek, ahol nem lehet a nagyobb versennyel javítani a szolgáltatások piacát. Itt eh, néhány ágazatban komoly infrastruktúrális beruházásokra is szükség van. Köszönöm. Well, Jack, thank you very much for um, absolutely Köszönöm, hogy a lehető időben a legtöbb gazdasági, statisztikai mutatót sikerült bezsúfolni a várakozáson felül és sűrűségű volt az előadása. Umen asszonynak adom meg a szót, azt elfelejtettem mondani, hogy minden előadásnakból, a diákból van példányunk. A grafikonok néha még kinagyítva is kicsit kicsik, de hát azért érdemes egy példánykönyv belőlük. Humanasszony 10 perc van parancsoljon. Mikrofonnal talán könnyebb lesz képviselő asszony. Köszönjük! Először is köszönöm hogy felkérést kaptunk a Business Europe, ahogy tudják, KKV-k és nagy cégek egyaránt képviselve vannak a Business Europe-ban. Ma azokról az akadályokról beszélnék, amelyekkel az európai cégeknek minden nap szembe kell nézniük. Elsősorban a szolgáltatási irányelv kapcsán, illetve ezen túlmutatóan egyaránt. Elsőként elmondanám, hogy a szolgáltatási irányelv sok jó új dolgot hozott, modernebb jogszabályokat, az indokolatlan kritériumok eltörlését, ez mind üdvözlendő. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a cégeknek még jó néhány akadályjal kell megküzdeniük, főként amikor határon átnyúló módon üzletelnek. A gazdasági növekedés és munkahelyteremtés szempontjából óriási potenciállal rendelkezik a szolgáltatási irányelv, de nem csak a szolgáltatási ágazat, hanem az ipari is. Hiszen a kettő szorosan összefügg, nem egymástól függetlenül léteznek. Még egyszer mondom, növekedési potenciál ez ügyben óriási. Most koncentrálnék a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatos akadályokra. Három fajta akadálycsoportról beszélhetünk. Az egyik, az első csoport az, hogy vannak olyan akadályok, amelyeket a szolgáltatás irányelvnek már le kellett volna bontania. Ezért teljes mértékben támogatjuk a zéró tolerancia politikáját. Igenis, vigyük a bíróság elé azokat a tagállamokat, akik nem bontották le ezeket az akadályokat. Az akadályok második csoportja vagy típusa azzal kapcsolatos, hogy a szolgáltatás irányja viszonylag szabad kezét ad a tagállamoknak abban, hogy bizonyos korlátozásokat tartsanak fenn, amennyiben ezek arányosak, indokoltak a közérdek szempontjából. Ezeket hívjuk mi a szolgáltatás irányelv szürke zónájának szürke területeinek. Azt halljuk a cégektől, hogy igen komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a, ezeket a korlátozásokat valóban érdemes a közérdekre hivatkozva fenntartani. Tökran úgy érzik, hogy a helyi piac védelmére, védelmét szolgálják összesen, mindösszesen. Jó lenne, ha átláthatóbb lenne az, hogy a tagállamok eh, eh, ezt a fajta mozgásterüket eh, hogyan használják ezzel, hogyan élnek ezzel a joggal. Az Európai Bizottság által javasolt peer review a tagállam és a bizottság, amikor egymás gyakorlatát értékeli, tulajdonképpen egy jó irányba tett elmozdulás, véleményünk szerint, de jó lenne, ha világosabbá válna, hogy még egyszer mondom, hogyan élnek ezzel a jogukkal a tagállamok. 2009 és 10-ben az Európai Bizottság a tanácsnak tájékoztat, adott tájékoztatásban beszámolt a szolgáltatási irányelv alkalmazásáról. Nem tudom, nem tudjuk, hogy az ezt követő években miért nem folytatódott ez a gyakorlat. Úgy véljük, hogy az Európai Bizottságnak érdemes lenne éves jelentéseket készítenie arról, főként a versenyképességi tanácsnak és az Európai Parlamentnek címezve ezeket. Tehát ezekben a jelentésekben beszámol arról, hogy hogy áll a szolgáltatási irányelv végrehajtása, főként az európai szemeszter programjához illesztve lehetne ezt tálalni. A szakadályok harmadik típusa, a szolgáltatás irányelvnél vagyunk még mindig, az egyablakos rendszerrel függ össze. Szerintünk ezek a, ez az egyablakos rendszer e, nem csak a cégek, hanem a kormányzatok érdekeit is szolgálja. A cégeket azért, mert könnyebb az információhoz jutás, könnyebb online el, intézni a formalitásokat, papírmunkát. Az állami igazgatásnak pedig azért jó, mert ez költséghatékonyabb, olcsóbb módja a közigazgatásnak. Tehát az egyablakos rendszer, minden, ezzel a rendszerrel mindenki nyer időt és pénzt. Persze ezen a téren is van még mit javítani a dolgokon. Mit? Hát három területen is lehetne javítani. Először is az információhoz való hozzáférésen lehetne javítani. Fontos, hogy ezek az információk ne csak a tagállam nyelvén, hanem idegen nyelveken is rendelkezésre álljanak. Végül pedig jó lenne, hogyha cégek mindenféle formalitást online el tudnának végezni. Ehhez azonban az elektronikus aláírás kellene működőképesíteni. Ha tényleg széles körben használnák és működőképes lenne, az csodás volna. Önökhöz fordulunk tehát, hogy az egyapakos karta ambíciózus verzióját tűzzék Úgy véljük ugyanis, hogy a, a, kell, hogy hogyan működnek ezek az egyablakos rendszerek, és jó lenne, hogyha a cégek nagyobb mértékben tisztában lennének azzal, hogy ezt hogyan, mikor, mire használhatják. Említettem a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatos akadályokat, de a fő üzenetem ma mégsem ez lenne, hanem az, hogy szerintünk egy integrált megközelítésre van szükség. Nem csak a szolgáltatás irányelven belül, hanem azon túlmutatóan is. Mit értünk ezen? Azt, hogy eh, a többi irányelvvel, uniós jogszabálycsomaggal, kezdeményezéssel összhangban kell, hogy legyen a szolgáltatás irányelv. Gondolok itt például a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló jogszabályra, vagy a munkaerő közvetítésre, vagy a biztonsági cégekre vonatkozó jogszabályokra. Ezeknek mind-mind össze kell függniük, összhangban kell lenniük és hogy állunk idővel. Ó, oh, hát még tengeridőm van, elnök úr. Akkor még van időm beszélni az integrált megközelítésen kívül eh, arról is, hogy eh, a szolgáltatások terén mik a fennmaradó akadályok. Kiragadnék pár példát ezekből az akadályokból, amelyekkel mindennapos, eh, minden nap szemekkel nézzük a cégeknek. Több mint 800 szabályozott szakma van, ebből 25-öt csak egy tagállamban említenek. Például a csapos, a pultos, vagy az esküvői fotós e, szabályozott szakma. Ha amikor ezt látom, hallom, akkor felvillan egy kérdőjel a fejemben, hogy valóban szükség van erre. Tehát le, szükség lenne egy uniós listára a tekintetben, hogy mik a szabályozott szakmák, és a szükségtelenül szabályozott szakmák számát csökkenteni kell, mert ez a cégek életét is megnehezíti, megkeseríti. Ezzel kapcsolatos az, hogy a szakmai képesítések elismerése igencsak hiányos, hogy diplomatikusan fogalmazzak további akadályok között sorolnám fel a kettős biztosítás kérdését. Mit értek ezen? Azt, hogy biztosítást kell kötni a cégnek a székely szerinti országban, aztán a szolgáltatás nyújtás országában újabb biztosítást kell kötni, ez pénzbe időbe kerül. Felesleges. Következő példa az akadályokra az egymásnak ellentmondó nemzeti szabványok, illetve ezek elismerésének hiánya. Az áruk szabad mozgása terén eh, a kölcsönös elismerése mindennapos szolgáltatások terén azonban nem. Jó lenne, hogyha nagyobb bizalom, megértés, eh, nagyobb bizalmat, megértés mutatnának a tagállamok eh, egymással szemben. Például a szakértők akkreditációja terén, vagy a különböző igazolványok, képesítések, végzettségeket igazoló okmányok elfogadása terén. Aránytalanok a a területrendezési szabályok aránytalanok cégektől, azt halljuk, hogy a helyi értekeket védik igazából ezekkel a szabályokkal nagyon szigorúak eh, a jogi, formai követelmények és a tulajdonosi eh, kívánalmak, hogyha egy cég egy másik tagállamban akar telepet létesíteni. A üzleti szolgáltatások, gondolok itt a menedzsment, eh, infrastruktúra, vagy, vagy hasonló szolgáltatásokra, nos itt igencsak alacsony az európai termelékenység. Egy a business to business, tehát cégek közötti szolgáltatás nyújtás terén egy magas szintű szakértői csoport létrehozását javasoltuk az Európai Bizottságnak. Ez csak egy rövid áttekintése volt azoknak, hogy milyen akadályok kell akadályokkal kell a mindennapokban szembenézniük az európai cégeknek. Úgy véljük, hogy ideje, hogy valamit tegyünk, és eh, a szolgáltatási ágazat további integrációjának alapvető lépéseit kidolgozzuk. Látom, hogy fogytán az időm, ezért rövidre fogom. Három lépés vezet ehhez az úthoz. A zéró tolerancia elve, tehát a szabályok betartatása, az integrált, integrált megközelítésre um, van szükség, illetve a bizalom építésre. Az Európai Parlamenttől azt várjuk, hogy a tagállamokra gyakoroljanak nyomást annak érdekében, eh, hogy a szolgáltatás irányelvet teljes mértékben tiszteletben tartsák. Köszönöm még egyszer, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy a Business Europe nevében elmondjam a véleményünket. Hol lehetne erről órák hosszat beszélni, de eh, ennyi időben ennyit tudtam elmondani. Természetesen írásban is elküldjük majd a részletes véleményünket. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Általában nem vagyok ilyen kedves, de most nagyvonalú vagyok a időtekintetében. Mindegyik előadás nagyon érdekes. Thomas Murray az elnökség képviseletében bemutatja az ő elképzelését, hogy mit is kellene tennünk a szolgáltatás irányával. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Anna Mariának, hogy felvetett ezt a nagyon fontos témát. Örülök, hogy képviselhetem az elnökséget. A versenyképességi tanács van most folyamatban, úgyhogy a téma állandóan a fejünkben van. Nagyon jó megbeszélésünk volt tegnap a versenyképességi tanácsban, politikai megbeszélés, az egységes piac integrációja témájáról, a szolgáltatás irányáról hogy, hogyan lehet ezt szisztemikusan javítani a az irányelv végrehajtását a tagállamokban. Az éves növekedési vizsgálat európai szemeszter kontextusában. Sok tanulmány készült a szolgáltatási irányelv gazdasági hatásairól. A szolgáltatási irányelv végrehajtásának, a javulásának a feltétele, hogy el legyenek mozdítva az administratív és egyéb akadályok, és a szolgáltatások egyre jobb minőségű szolgáltatások fognak így rendelkezésre állni a fogyasztóknak. Hát ezek tények. A legújabb tanulmányok Hollandiában azt mutatták, hogy a szolgáltatás és a kereskedelem háromszorosára növekedhetne, hogyha teljesen eltűnének az akadályok. Az export és az import ugye természetesen szorosan kapcsolja a szabadkereskedelem globalizáció hatásai miatt a szolgáltatásokat a világ vérkeringésébe. Természetesen nemzetközi kereskedelem szempontjából is az EU továbbra is a legfontosabb exportőr és importőr, közvetlen befektetés ide érkezik a legtöbb a gazdasági növekedésnek 90%-a 2015-re az EU-n kívül fog megvalósulni, úgyhogy nagyon fontos, hogy az EU polgárok számára ezeket a lehetőségeket meg kell ragadni. A globalizáció szempontjából egységes piacot kell, hogy építsünk, ez egy egységes kereskedelmi blokk kell, hogy legyen. Ezt még nem értük el. Ez fontos, mert a szolgáltatási irányelv illeszkedik a teljes kereskedelmi agendába. Mindennyian tudjuk, hogy az euróvezet pénzügyi válsága miatt az egységes piaci projekt nagyon érzékeny és érülékenyé vált, és megvan a veszély a visszalépésnek. Mindenképpen megoldást kell találnunk a válságra nagyon gyorsan, és széleskörű együttműködésre van szükség az EU intézmények között így lehet korrekt, mindenki számára korrekt megoldást találni. Szolgáltatási statisztikák tekintetében elhangzott már, van, aki 70, van, aki 71%-ot említ a teljes EU GDP tekintetében, amit a szolgáltatások képviselnek. Viszont az EU-n belül kereskedelemnek csak 3-4%-át képviseli a A kereskedelem számunkra egy, egyenlő a növekedés és a munkahelyjel. A struktúrális reformok, amelyek folyamatban vannak, nagyon fontosak, és a bürokrácia csökkentése, az átláthatóság, a szakmák szabályozása, az osztrák keménysebb problémája, stb. stb. a nem hazai szolgáltató adminisztratív problémái. Tudjuk, hogy nagyon sok probléma merül itt fel. A GDP hatás, ez is attól függ, hogy kikészíti a tanulmányt, 15 15 százalék körüli 60 milliárd és 100 milliárd közötti a szolgáltatások teljes mennyiségének a termeszté- képviselete, és ahogy az előbb említettem, 70-71 százalékra teszik a GDP arányában a szolgáltatásokat. További egyszerűsítésre van szükség, akadályok eltávolítására, azért, hogy a például az egy ablakos rendszer is kialakulhasson a szolgáltatások területén, ez mind jelentős. A nem egyenlő kötelezettségek a szolgáltatás irányelv összes kormányzási szintre, Pekman úr ezt említette, tehát nem csak nemzeti és európai témáról van szó, a helyi, regionális, nemzeti szintet is érinti ezek az előírások. A szisztemikus végrehajtása az összes szolgáltatás irányelv elvnek és szabálynak hatalmas kihívás koordinációs adminisztráció szempontjából. Még azok a tagállamok, amelyek decentralizált vagy regionális kormányzási rendszerrel dolgoznak, ők is felismerik azt a tényt, ahogy mondtam, és erről beszélt a versenyképességi tanács is, az európai szemeszter keretében is. A belső piaci integrációja, a szolgáltatás irányelv végrehajtása első alkalommal vált politikai vita témájává. Ez nagyon jó kiindulás. Minden tagállam üdvözölte, hogy az európai szemeszterbe beépítésre kerül az egységes piaci integrációs jelentés. És szinte minden tagállam, amely hozzászólt, és ez a tagállamok többségét jelenti, üdvözölte, hogy az európai szemeszter folyamatban az egységes piaci jelentés, beleértve a kormányzási kérdéseket is bevetjük. Ajánlások készülnek, úgyhogy tényleg komoly szintre került már a, az, ahogy a tagállami kötelezettségekkel foglalkozunk a szolgáltatás irányja végrehajtása tekintetében. A versenyképességi tanács előtt volt egy elnökségi szöveg, a versenyképességi magas szintű csoport készítette ez, és ez is hangsúlyozza a szolgáltatás kérdését, szolgáltatási irányelv szisztemikus végrehajtásának fontosságát, az egyablakos rendszer megvalósításának az igényét, belső piaci információs rendszer javítását, a Solvit eljárást, a peer review alkalmazását, mint szükséges eszközt, sok akadály a szolgáltatási irányelv tekintetében, nem fizikai, nem fizikai akadályokról van szó, mint például határellenőrzés, stb., hanem inkább administratív akadályok ezek. Ezeket nehezebb behatárolni, beazonosítani egyértelműen. Bizonyos tagállamok például az egyablakos rendszer tekintetében jobban szervezik a munkájukat, a nemzeti szinten, magas szinten is jobban működnek, kormányportálok is működnek, és vannak olyan tagállamok, ahol az e-kormányzás szintjén már nagyon jó szinten állnak. Amikor a tagállamok kialakították az egyablakos rendszert, akkor ez azt is jelenti, hogy e, e, e-kormányzási portáljuk megfelelően működik, és ez azt is jelenti, hogy bizonyos tagállamok a szolgáltatás irányelvnek magasabb szinten megfelelnek már ellentétben olyan tagállamokkal, amelyeknél jelentős kihívásokkal kell szembenézenek az elektronikus tranzakciók tekintetében, általában a fejlődési, fejlesztési kérdések tekintetében, ahol az e-kormányzási politika nem halad olyan gyorsan előre. Itt forrásokra is szükség van, az adminisztrációs rendszer, közigazgatási rendszert is változtatni kell, és ez egy plusz költséget is jelent, ami ilyen nehéz időkben nem mindig egyszerű előteremteni. További tevékenységre van szükség a szolgáltatási piacon is, a, és természetesen termékek piacán is a versenyképesség növelésére szabályozott szakmák, építőipar, hálózati iparok, stb. És a peer review egyik célja is pontosan ennek a felmérése országspecifikus ajánlások felállítása, például a szakképzési szabályozás tekintetében, illetve a hazai jogalkotás feltérképezése tekintetében ezt pozitívnak tartom. Azt, hogy jelentkeznek ezek az ajánlások az országspecifikus javaslatokban, ajánlásokban. A bürokráciát el kell távolítani, a nemzetiségen alapuló diszkriminációt meg kell szüntetni. Vannak olyan területek, ahol mondjuk elég szolgáltató áll már rendelkezésre, hazai szinten is, és nincs szükség újabb szolgáltatákra. Fontos, hogy jobban értsük meg, hogy pontosan is az egyes szektor specifikus akadályok mik, talán frissebb, konkrétabb információkra van szükség, gazdasági elemzésre, a kritikus szektorokra vonatkozóan. Sok szempontból az országoknak maguknak kellene vallomással élniük, és magukba nézni, magukba tekinteni a tekintetben, hogy hol van szükség inkább strukturális reformra. Például acél, mezőgazdaság, élelmiszeripar, vegyipar, ilyen területeket talán könnyen meghatározni. A magas szintű tanácsadó csoport foglalkozik ezzel az érdeket felek részvételével is. Az ír elnökség támogatni fogja az ilyen csoport felállítását. Úgyhogy várom a Anna Maria a jelentéstevő jelentését, és eh, hogyha bármiben támogatni tudom, akkor rendelkezésre állok. Köszönöm, elnök úr. I would like to, to say to our friend from the Irish... Az ír elnökségi kollégának azt mondanám, hogy már talán most gondolkozom azon, hogy kicsit konkrétabban beszéljen majd, amikor a kérdéseket teszik fel. Még nem kezdtük el a kérdéseket, mondja az elnök. És azt hiszem, Murray úrnak azért igaza volt, hogy itt az akadályokról is beszélt az egyik brit labban olvastam, hogy Albert Wilben, talán néhányan önök közül ismerik, um, Michel Barnier az olimpiai téli olimpiai játékok uh, kapcsán ott volt, és um, a brit uh, síelőknek azt mondták, hogy már nem gyakorolhatnak. 5000 ember vesztett el a munkáját emiatt a uh, szabály miatt. Um, hogy eh, nem edzhet, nem engedik meg az edzést a brit sportolóknak. Hát sok mindenről beszélhetnénk, de most Nils asszony következik. Nézzen asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én is gratulálok önnek, hogy a gender balance, a nemek közötti egyenlőség ilyen csak tökéletesen megvalósult az előadók között. Kicsit más szempontból közelítem a kérdést, mint a többiek, talán kicsit inkább szociális, társadalmi szempontból. előtt felidézném, hogy a szolgáltatások egységes belső piaca nem öncél, hanem egy eszköz, amivel a szociális téren szeretnénk előrelépni, segíteni az embereknek, a vállalatoknak, és nem szabad, jó lenne, ha ezt nem felejtenénk el, amikor a szolgáltatás irányelvet értelmezzük. A bizottságot is arra kérnénk, hogy vizsgálja meg jobban azt, hogy a belső piac hogyan járul hozzá ennek a célnak a megvalósításához. Kérnénk a bizottságot, hogy készítsen el egy értékelést az eddig megtett intézkedések hatékonyságáról. Lehet jó és rossz példákat találni, vannak, akik támogatják ezt, vannak, akik nem, és ennek függvényében találnak jó vagy rossz példát, úgyhogy remélhetőleg egy semleges értékelést a bizottság tudna készíteni arról, hogy mi is történt ezen a területen eddig. Bár a szolgáltatás irányelv végrehajtása sok akadály mm, eltávolítását eredményezte, azért, hogy a Business europe kollégától is hallottuk, még mindig vannak eh, akadályok, maradtak akadályok. Azt is el kell mondanunk, hogy a szolgáltatási ágazat nagyon nagy és komplex, ez sok ágazat ez tulajdonképpen, és a szolgáltatások egységes belső piacára az európai szabályok vonatkoznak. Nem régóta van hatályban ez az irányelv, és egyetértünk a bizottsággal abban, hogy ne kezdjük újra tárgyalni az irányelvet, legalábbis most nem. Egyetértek a rapportőrrel abban is, hogy arra kell koncentrálnunk, hogyan lehet új munkahelyeket teremteni. Ez a lényeg. Azt akarjuk, hogy a szolgáltatások egységes piaca hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez, 11,7% jelenleg az eurozónában a munkanélküliség, a fiatalok körében még rosszabb a helyzet, borzasztó magasak ezek a számok. Kockáztatjuk azt, hogy egész generációkat veszintünk el ezzel a válsággal. És még akkor is azt mondjuk, hogy lassan vége a válságnak, hát nem vagyok meggyőződve arra, hogy ez tényleg így van, de a prognózisok, a bizottság és más testületek prognózisai szerint ez így van még akkor is, hogyha év végén beindulna a növekedés, ez még mindig nem érhető tetten azonnal a munkaerőpiacon, úgyhogy továbbra is sajnos nőni fog még a munkanélküliség, még elég sokáig. És itt nem értek egyet a raportőrrel. Szerintem nem lehet külön választani a munkahelyteremtést a munkakörülményektől. Miket nagyon aggaszt, hogy sok munkahely, új munkahelyem létrejön a szolgáltatások területén monoton, rosszul fizetett, alacsony képzettséget igénylő munka. Egyre több a dolgozó szegény, és ez is kapcsolódik az új típusú munkahelyekhez. Ezzel nem nő az európai munkavállalók jóléte. Sőt, a foglalkoztatás, a munka minősége más szempontból is fontos, mégpedig abból, hogy a bérszintek és a munkakörülmények befolyásolják a nyújtott szolgáltatás minőségét is. Hogyha rosszak a munkakörülmények, akkor gyakran rossz minőségű lesz a szolgáltatás is és érdeklődéssel jegyeztem fel a bizottság javaslatából azt, hogy nulla toleranciát követ, hogyha nem tartják be a szolgáltatás irányelvet. Igen, a kollégám is rámutatott erre, hogy mennyire fontos. Nem mondom, hogy ezen nem értek egyet, de azért szeretném aláhúzni azt, hogy ezt a nulla toleranciát alkalmazni kellene más kérdésekkel kapcsolatban is. Sok eh, helyen nem indít kötelezettségszegés miatt eljárást, a bizottság pedig megtehetné. Úgyhogy a szolgáltatás eh, irányelv kapcsán rendben van ez, de más területeken is a nulla toleranciát kellene hirdetni. A letelepedési szabadsága való visszaélés fontos kérdés. Sajnos gyakran ürügyként használják fel a szolgáltatás irányelvet arra, hogy feketén toboroznak munkaerőt, csak azért, hogy olcsón dolgozzanak. Ezt meg kell akadályozni. Szerintünk a fogadó ország elvét teljes mértékben kell alkalmaztatni a határon átnyúló munkára, hogy a jó hiszemű munkaadókat védjük és megakadályozzuk az áll önfoglalkoztató, vagy más módon visszaeléseket elkövető, a munkagyi szabályokat kikerülő eh, munkáltatóknak a garázdálkodását. A belső piacot eh, sok országban a belső piacon visszaélések vannak, és szerintünk hatékony szankciókra lenne szükség, hogy a szociális dömping és más visszaélés típusok ellen fel tudjunk lépni. Elfogadhatatlan, hogy a munkavállalók nem kapnak tisztességes bért, vagy a társadalombiztosítási járulékokat nem fizeti be a munkáltató, míg elfelejti befizetni. A végrehajtási, az enforcement irányelv éppen ezért annyira fontos. Ennek az irányelvnek eh, az a Többen kérik, hogy lassítsa le, a, lassabban beszéljen a hölgy. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata nem megy elég messzire, sőt, eh, korlátozza azokat a lehetőségeket, amik ma vannak az ellenőrzés eh, szempontjából. Holnap lesz erről itt önöknél szavazás. Szeretném megragadni az alkalmat, és arra kérem önöket, hogy biztosítsák, hogy ez az irányelv a kiküldetésben dolgozó munkavállalók számára is fontos legyen, őket is lehessen védeni. Tehát három fontos elem van. A negyedik cikk eh, egy nyitott lista kell, hogy legyen a visszaélések elleni küzdelem. A kilencedik cikk, ott is egy nyitott lista kell, hogy legyen, és kötelező legyen a szankcionálási lehetőségek listája, máskülönben nem fog javulni a helyzet. És végül tudom, ez nagyon ellenmondásos és tudom, hogy sokan nem fognak egyetérteni, egyetérteni velem, de én mégis az egyetemleges felelősség elvéhez ragaszkodnék, mert így tudjuk megakadályozni azt a sok visszaélést, amit ma tapasztalunk, és amit valamennyien el akarunk kerülni. Ez tényleg kult kulcsfontosságú. A Monti 2 rendeletet is szeretném röviden megemlíteni. A bizottság ezzel megpróbálta tisztázni, hogy a letelepedési szabadságot, illetve a szolgáltatás nyújtás szabadságát hogyan lehet összhangba hozni az alapvető szociális jogokkal. Most tudjuk, hogy visszavonták a Monti 2 rendeletet, több nemzeti parlamentben vita folyik erről, a szociális partnerek sem voltak elégedettek, se a munkáltatók, se a munkavállalók, ez így visszavonásra került de az Európai Bíróság döntései által okozott problémák megmaradtak, tehát valamit tennünk kell. Az a tény, hogy a bizottság javaslata nem volt kielégítő, nem jelenti azt, hogy akkor most feladjuk az egészet, és nem csinálunk semmit. A mi javaslatunk pedig az, hogy a szerződésekhez csatoljanak egy szociális előrehaladási jegyzőkönyvet, amiben rögzítik, hogy a gazdasági eh, szabadság, eh, illetve a szociális eh, jogokat együtt kell tiszteletben tartani. A szakmai képesítések irányelvet a Business Európos kollega is említette. Én mi is üdvözöljük ezt az irányelvet, szerintünk is fontos, mert segíti majd és erkenti a határon átnyúló mobilitást, és megszűnik néhány indokolatlan, igazságtalan akadály, amikről már beszéltünk. És végezetül, ugye a 10 percemet azért kihasználom, végül még csak annyit mondanék, hogy nagyon fontos a szociális dimenzió. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A belső piac, szolgáltatások belső piaca működésének a javítása, ez nem eh, csak a válság eh, kontextusában értelmezendő, amit a megszorítási politikával fel kell hagyni. Mi nem ellenezzük a fiskális konszolidációt, de időre van szükség, és szerintünk a tagállamoknak eh, időt kell hagyni arra, hogy rendbe tegyék a költségvetésüket, lefaragják a hiányt. Ez nem megy ilyen gyorsan, mert ennek az árát elsősorban a munkavállalók fizetik meg és amikor a válságra adott válaszokról beszélünk, igen, távolítsuk el az akadályokat, de nem szabad, hogy ez a munkavállalók kárára történjen, beruházásokra van szükség, európai beruházási programra, ez nagyon fontos, és abba kell hagyni a megszorításokat, más intézkedésekre van szükség, amelyeknek a segítségével kikerülünk a válságból. Good. Well, thank you very much, uh, all four. Köszönöm négy előadónknak az érdekes expozékat. Most jönnek a kérdések és válaszok. A következő lesz a módszer. Árnyék előadókkal és a képviselőkkel kezdjük. Egész hosszú már a lista. Um, and uh, the, I assume the shadows would all like to contribute. Gondolom az összes árnyék előadó az említett neveken kerül. And myself, but I promise. Jó magam természetesen. Nem biztos, hogy most én kapok szót magamtól, majd meglátjuk, hogy állunk idővel. Kratza Bild asszony felvezette a témát, ezért most az árnyék előadókat hallgatjuk meg Anna Maria, és aztán majd később hozzá is visszatérünk. Szilvia Rapti talán az első, mondjuk. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom rövidre fogni mondanómat. Nagyon fontos, hogy Gebhardt asszonyt meghallgathassuk, hiszen nála nagyobb tapasztalata a e témában talán senkinek sincs közülünk. Ugyanakkor az elnök úrtól sem szabad megtagadni a hozzászólás lehetőségét, nagyon kíváncsi vagyok az ön véleményére ezzel kapcsolatban. Eh, a Business Europe. A Business Europe a felvetett kérdésre eh, reagálnék. Még egyszer köszönöm minden előadónknak, hogy időt szakítottak ránk, és megosztják velünk roppant érdekes véleményüket, szaktudásukat. Koratza Bilt asszonynak is eh, köszönöm, hogy ilyen kiváló munkát végez roppant dinamikus képviselője ő a szakbizottságunknak és mindannyiunknak eh, igazi motiváló erőt ad, motivációt ad, hogy az európai fogyasztók érdekét szolgáljuk. Köszönöm az Euró- a szakbizottságunk titkárságának és az elnök úrnak a szervezési munkát. Fontos, hogy néha meghallgassuk a külsősök véleményét eltérő eh, szempontból körbejárjuk ugyanazt a témát. A 20-as cikk második pontja az irányelvben tiltja a diszkriminációt. Történjék az eh, származási ország alapján vagy más alapon. Kérdésem, hogyan? Mit tudnak tenni a cégek annak a tekében, hogy a határon átnyúló kereskedelem jobban alakuljon. mekkora mozgásterük van, hogyan lehet egyszerre a fogyasztók védelmét és az érintett alkalmazottak védelmét is garantálni. Kettő hogyan egyeztethető össze? Az ETUK szakszervezeti képviselőjéhez fordulok második kérdésemmel. Ön szerint az Európai Bizottság javaslatának mi lenne a következménye, hogyha tovább liberalizálnák a szabályozási keretet? Köszönöm. Köszönöm, egy fontos érdekes kérdések. Lakegárd úr következik. Köszönöm, elnök úr. Sok hozzá, sokan kértek szót, ezért én is rövid leszek. De azért szeretnék köszönetet mondani az előadóinknak, mindig jó új, friss véleményeket hallani. Ómen asszonyhoz fordulok egy kérdés elsőként. A végrehajtás terén azt mondta, hogy vannak hiányosságok a tagállamokban. Felmerül bennem a kérdés, hogy tegnap kaptunk a végrehajtással kapcsolatos információkat az úgynevezett eredmény táblára keresztül. És az egész folyamat szempontjából az az érték, ami ebben szerepel, nagyon jó hír. Kérem legyen konkrétabb, mi a probléma, hol a probléma, hol vannak a nem a végrehajtással problémák, hiszen úgy tűnik, hogy azért a végrehajtás egészét tekintve mégiscsak jó úton járunk. Köszönöm. Elnök, minden árnyék előadónak megadtam a szót magamon kívül? Aki jelen van? Hendel úr, hát hogy feledkezhettem előről? Olyan messze ül, hogy én odáig már nem is látok. Hendel úr, a GUE nevében. Már will be next Obermeier úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid észrevételt tennék. Rosszabbat el sem tudok képzelni, mint azt, hogy a szolgáltatási irányelvről abból a szempontból beszélünk, hogy mintha a munkakörülmények, szociális dolgok nem játszanának ebben szerepet. A fizetés, az, hogy hogyan bánnak az emberek, hát ez a, ez a legfontosabb. Abszurdnak tartom, hogy az emberek biztonsági szükségleteiről nem beszélünk ebben a kontextusban. Második dolog, a visszaélésről több szakértő is beszélt, Nilsson asszony különösen kihangsúlyozta. Ez sokkal nagyobb szerepet játszik, mint eh, ahogyan ezt eddig itt a parlamentben kezeltük. Németországban, a tartományokban és az önkormányzatoknál településen is eh, már hallunk egész bandákról, akik a szolgáltatás irányával visszaélnek, fiktív cégeket hoznak létre, stb. Most eh, nyomatékosan erről nem csak az emberek védelmének a szempontjából beszélek. Egész sor vállalat panaszsal jut el hozzám, akik panaszsal élnek, hogy piszkos konkurenciát tapasztalnak közbeszerzéseknél máskor is. És ebből a szempontból itt nem csak arról van szó, hogy hogyan bánunk az emberekkel, hogyan fizetjük őket, vagy sok esetben sokszor becsapjuk őket, hanem ez a verseny szabadságával, azonos verseny feltételekkel is összefügg. A szolgáltatásban, az építőiparban tevékenykedő vállalatok számára rendkívül fontos szempontok ezek, amit a szakbizottságunknak is figyelembe kéne venni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, nekem is lenne majd később néhány kérdésem, de most hallgatjuk meg, hallgassuk meg a többi hozzászólást, utána megadom a négy előadónak a válaszadás lehetőségét. Igen. Mrs. Hanslick and Mrs. Styler. You're, you're, you are... Önök vannak a listámon, ne aggódjanak. Lokegádor, csak egy napi rendi kérdés. Mi lenne, hogyha hármasával meghallgatnánk a választ is? Hát még két előadónk van, akit meg kell hallgatnunk. Meglátjuk, hogy halad a dolog. Ha hosszú kérdéseket tesznek fel, akkor nem jutunk sokára. Obermeyer urat hallgassuk meg, már régóta jelentkezett. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a jelentést. Én itt elsőben az első jelentésre hivatkozom, ahol Ausztriában a hazámról is szó van, és talán érdekes lenne erre is kitérni. De mindenek előtt eh, nagyon jó lenne, hogyha a termelékenységet tudnánk javítani, és ez javítaná a népgazdaságok egyensúlyi helyzetét is. De felvetődik a kérdés, amit az előttem szóra is feltett, hogy a szociális standardek, amik eltérők az országokban, tehát munkaidőszabályzása, a szociális kötelezettség, stb., hogy ezeket mennyire vették figyelembe a tanulmány során. Szerintem egyáltalán nem. Másodszorban. Az osztrák példa itt, itt nem annyira inkább a magas bérköltségek kapcsán érhetők tetten. Az adminisztráció egy fontos kérdés, de szerintem itt más szempontokat is figyelembe kell venni, amik fontosak az össz nemzetgazdasági kép számára. Megmondom rögtön, mi lenne egy jó példa. Itt nem csak a termelékenység növeléséről kellene beszélni, hanem az egész képet kellene látnunk. Nálunk ugye a kéményseprő nem csak tisztítja a kéményt, hanem tűzvédelmi feladata is vannak, ami nagyon lényeges. Tehát a tűzvédelem kapcsán egy szakértői engedélyezési funkciója is van, jóvá hagyja, engedélyezi a, például a fűtési rendszereket, és ez energetikai szempontból is egy fontos kérdés. Tehát érdekes lenne ebből a szempontból megnézni azt, hogy mi történne akkor, hogyha Eh, ezek a kéményseprők nem eh, ilyen eh, minőségi munkát végeznének, és milyen hatása lenne ennek a népgazdaságra, hogyha mondjuk az energiafogyasztás kapcsán, vagy pedig a tűz, tűzekkel kapcsolatos veszély, vagy kockázatkezés kapcsán is problémák merülnének fel. Ebből adódóan. Ugye fontos, hogy lássuk, hogy a tartományok között eltérően szabályozzák az ilyen tűzvédelmi biztonsági kérdéseket, és a kérdés az, hogy hogyan tudom védeni a talajvizet, sok más <laughs> ilyen népgazdasági szempont is van, amit figyelembe kellene venni egy ilyen átfogó elemzés során, és más szempontokat is figyelembe kellett volna venni. Thank you, that's very interesting. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az információ. Igazából az a lényeg, hogy nemzetiségen alapuló diszkriminációról van ez szó, amikor más országban dolgozik valaki, nem arról van szó, hogy plusz képességekkel kellene rendelkeznie, amikor valaki más országban dolgozik. Gephardt asszony. Hogy... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm azt, hogy ilyen kiváló betekintést adtak ebbe a kérdéskörbe. Örülök annak is, hogy továbbra is ilyen intenzíven foglalkozunk a szolgáltatási irányelvel, mert ez tényleg nagyon fontos eh, munka volt itt az Európai Parlamentben és a képviselők munkája eredményezte azt, hogy végül is egy valami értelmes dolog sült ki ebből. A legfontosabb eredmény az volt, hogy kivettük az irányelvből a származási ország elvét, a piacok megnyitása kapcsán. Tehát lehetnek szabályok, de ezek a szabályok nem jelenthetnek akadályt. És minden előadásból kicsengett az, hogy a legnagyobb problémával, amivel szembesülünk ma, az a heterogenitás, azaz az eltérő jogrendek a tagállamokban és eltérő jogszabályok. Ezzel a problémával szembesülünk, és ezzel kívánunk foglalkozni. És ebből következik az is, hogy az a kérdés, hogy mit jelent mindez a jövő számára és itt utalnék arra, amit az egyik kollégám mondott, ez nem feltétlenül jelent deregulációt, hanem egy közös jog megalkotását jelenti ez inkább, és ezzel lehetne megszüntetni a heterogenitást. Még néhány kérdésem lenne, tulajdonképpen mindenkihez szólnak ezek. Először is szerintem ami tényleg a legfontosabb, de előtt talán egy konkrét kérdésem lenne Pelkmans úrhoz. A 14. oldalon azt írja, hogy a szabályozási heterogenitást meg kell különböztetni az igazi diverzifikálástól. Nagyon jó lenne, hogyha még egyszer elmagyarázná nekünk, hogy mit ért ez alatt, mire gondol, mert ez egy fontos gondolatnak tűnik, és nem szeretem, amikor ilyen szép nagy mondatokat leírnak, és aztán nem magyarázzák meg, hogy mi is van ezek mögött. Pedig ez fontos lenne. A kérdéseinkben azt kértük, hogy világos és valós példákkal jöjjenek, és ne csak ilyen nagy általános lózungokat eh, halljunk önöktől. Azután kicsit bosszankodtam Koreca Bild kolléganőm miatt is. Ő Van Nilsson azt asszony kicsit he, megintette, amikor a kiküldetés irányelvet említette. Hát akkor már kellett volna intervenálni a Perkmans úrnál és Ómen asszonynál is, akik szintén említettek más irányelveket is, például a képzettségre vonatkozó irányelvet, vagy mindenkinek mondja azt, hogy nem, ne beszélnek más irányelvről, csak a szolgáltatásról, itt mindenképpen egységesen kellene kezelni mindenhol szólót. Mr. Peltmans is very clear about a whole palette of uh, issues around services, which will... Valószínűleg vissza fogunk majd térni erre a témára. Helszék asszony, aztán Steiner asszony, aztán uh, Ratti asszony is felhívott engem, úgyhogy én is majd kérdést fogok feltenni. Hászlik asszony. Szatvarra? Ah, aláírjuk. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök, hogy újra foglalkozunk a szolgáltatás irányelvvel, illetve hogy a korábbi terminus alatt ez hogyan működött. A lengyel vízvezeték szerelőt említeném itt, ugye ez volt az a kompromisszumos szimbólum, ami sikerült elérnünk a szolgáltatás irányelve, és ezért különösen érdekel a téma, szeretném tudni a véleményüket, szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a szolgáltatás irányelv működésének a hiányosságát abban az elemben látom, hogy Tudom, hogy csak három éve működik, nagyon sok administratív akadály van, amit említettek. A szolgáltatások nyújtása még mindig nagyon nehéz. A statisztikai adatok, amelyek ma rendelkezésre állnak, azt mutatják, hogy azon dolgoztunk, hogy eltávolítsuk ezeket az akadályokat, hogy minél egyszerűbb legyen ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, de ez nem biztos, hogy így működik. Egy Dán intézmény készített egy kutatást, hogyha megfelelően hajtanánk végre a szolgáltatások irányelvét, a kutatás alapján másfél millió új munkahely teremtésére lenne lehetőség Európában. És ez a másfél millió új munkahely a akadályok eltávolításának a feltételével tudna megvalósulni, és így tudna megfelelően működni az szolgáltatási irányelv. Arra is szeretnék rátérni, amit Veronika Anna Maria Nilsson mondott, a politikai frakcióm, a néppárt részéről árnyék előadó vagyok. Sajnos nem tudok teljes mértékben egyetérteni azzal, amit ön mondott. Véleményem szerint a javaslatai több protekció, több védelmet jelentenek a dolgozók számára. Persze ezt eh, nem ellenzem, értem, hogy védeni kell a dolgozók, de hogyha kiküldetésről beszélünk, akkor az a cég, amely kiküldi a dolgozót, nem lehet túl terhelve a válság miatt, illetve a válság legyőzése érdekében egy megfelelő egyensúlyt kell itt találni. Ne felejts el, hogy ma az EU-ban 4 millió üres munkahely van, ahol várják a jelentkezőket, és a kiküldött dolgozók esetleg be tudnák tölteni ezeket a munkahelyeket. A 3-as és 9-es cikk ügyekkel kapcsolatban azt mondhatom, hogy ez abszolút nem egyezik azzal, amit mondott. Lehet egy nyílt és lehet egy zárt listait, és többféle felelősségi kérdés is fontos szerepet játszik itt. Először a megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, ezt kell biztosítani a dolgozók számára és a vállalkozások számára is igen, ez nem igazán a hatályhoz tartozott, de a határidő tekintetében, amikor néztem a listát, a Liberation főcíme ma azt mondja, hogy az európai lengyel vizeletek szerelő az angol síoktatókkal támadja. Igen, Malcolm, így van. mindenképpen szeretném elmondani, hogy vannak komoly kérdések a végrehajtás tekintetében, egyensúly tekintetében, ezek érvényes dolgok. De hogyha megnézzük a felvetett témákat, az aggályokat, a kiküldetés irányelv tekintetében az én frakcióm véleménye az, hogy 24 millió munkanélküli van most az Európai Unióban, nagyon sok közülük fiatal. Amikor növekedésről és munkahelyről beszélünk, akkor a szolgáltatás természetesen nagyon fontos. Hogyan tudjuk ezt a megfelelő egyensúlyt elérni a szociális védelem és a növekedés között is? Ami egy kicsit aggályos számomra a Business Europe szavai alapján, hogy nincs biztosítás, ott egy picit pontosítani kellene, hogy mire is utaltak. Hiszen van ez a kiváló poszter, itt a növekedés, munkahelyteremtés. Itt mindenki ebben a házban növekedést és munkahelyteremtést akar, de azt is akarjuk biztosítani, hogy akik dolgoznak, védelmet kapnak. Egy példát mondanék a saját választókörzetemből. Én a sikeres szolgáltatási cég karácsony során hajnali háromkor egy, leadott egy névlistát, és nem tudtak bejutni ezek a személyek a munkahelyükre várni kellett, hogy valaki fölvegye őket. Ezek a példák Tudom, hogy nagyon sok más példa is van arra, hogy hogyan kezelik az embereket, de sokszor nagyon alacsonyan fizetett személyekről van szó. Az Egyesült Királyságban a családok nagy része, amelyek szegény, ott csak egy személy dolgozik, és ez már önmagában nagy kihívást jelent. Többszörös kihívás előtt állnak ezek a családok, úgyhogy itt szociális témákról is szó van. A szolgáltatások, fontosak, hiszen a növekedés egyik eszközét jelentik, és remélhetőleg az ilyenfajta meghallgatások. Sajnálom, hogy kevés kolléga van itt, elnézést kérek az előadóktól. Valahogy ösztönözni kellene azért a kollégákat arra, hogy gyakrabban vegyenek részt az ilyenfajta meghallgatásokon, hiszen ez nagyon fontos a számukra. Minden esetre az összes előadónak szeretnék köszöntet mondani, hogy eljött ma. Köszönöm szépen. Néhány kérdést én is szerettem volna föltenni, de most vissza odafordulok a panelhez. Nilsson asszonynal kezdtem, és Pákman úrral fejeztük be. Reméljük, hogy le tudtuk fejni az összes témát, majd a teljes témára azért vissza szeretnék térni. Ugye az egész meghallgatás munkáiteremtésről, lehetőségek teremtéséről szól, Értem az összes témát, a szolgáltatási irányelvről ugye nagyon sok vitát folytatunk, a kiküldetési irányelvről is, hogyan fog ez működni. A mi beavatkozásunknak köszönhetően a bizottság pontosította a, biztosít, a kiküldetési irányelvnek egyes kérdéseit, de ez nem a szolgáltatási irányelvnek a része, és a foglalkoztatási jog végrehajtása nem a szolgáltatás irányabb része. Nézzen hogy igaza van, sokat beszélünk az egységes piaci szabályokról, de egyértelmű különbségek vannak a nemzeti és az európai munkaügyi jogi végrehajtás tekintetében. De most a szolgáltatási irányabb végrehajtásáról kell, hogy beszéljünk, úgyhogy ebben a kontextusban szeretnék visszatérni az szolgáltatásra vonatkozó jogi feltételek heterogeneitására, ilyen szakmai fogalmazta ezt a kérdést. Igazából nem tudom, hogy nem kéne arra koncentrálnunk a végrehajtás tekintetében, hogy a potenciálokat mérjük fel. Egy érdekes tervezet készült hogy milyen mértékben csökkentek az akadályok bizonyos gazdaságokban, ahol eleve akad, alacsonyak voltak a akadályok, ott ugye nincs olyan nagy mozgástér. Spanyolországban viszont nagyon magas szintről indult, és jelentős volt a csökkentés. A, viszont ez, ennek a gazdaságnak van leginkább szüksége munkahelyekre, és Spanyolország az, ahol ez leginkább igaz. Úgyhogy érdekes lenne arra koncentrálni, hogy uh, hogyan kapcsolódik a gazdasági potenciál és a méret a akadályok eltávolításával. Németország is nagyon jól teljesít, hiszen viszonylag kevés akadály eltávolítását valósították meg. Kicsit talán ezen kéne dolgoznunk. Ezeket az indexeket kéne megnézni, illetve a, a lehetséges a lehetőségek, kihasználatlan lehetőségeket kéne fölmérni. Obermeyer úrnak mondanám ezt, hogy beszéltünk a kéményseprőkről Ausztriában, valószínűleg talán több gyártó ipari piacot is teremtenek, amikor meggyőzik az embereket például a ház szigeteléséről. De a szolgáltatási reform és a gyártó lehetőségek tekintetében Ausztria a lista alján van, az osztrák gyártás jobban tudna teljesíteni valószínűleg, hogyha a szolgáltatási irányelvet jobban megvalósítanák. Ennyit szerettem volna mondani. Nélszon asszony. Egy vagy két percben kérem válaszoljon. I would like to start with the first question, um, what we expect as um... Jó, akkor lássuk az első kérdést a további liberalizációval kapcsolatban. Mi a véleményünk? Egy pár évvel ezelőtt, amikor a szolgáltatás irányelve össze napirendre eh, igen, hogyha a mikrofonba beszélne eh, Nilsson asszony, akkor talán hallanánk is. Nézzen rám, rám vesse vigyázó tekintetét, akkor működni fog. Tehát az elétől fogva úgy gondoltuk, hogy a közszolgáltatások ne szerepeljenek az irányelv hatája alatt, ne tartozzanak hatája alá. A liberalizáció ugyanis a munkakörülmények, a bérek és a szolgáltatás színvonala romlásához vezet. Ezt láttuk a különböző felmérésekben, a szociális szolgáltatások privatizációja során is, és a magáncégek által alkalmazott emberek kevesebbet keresnek. De ez a szolgáltatás minőségéről nem beszélt, nem szólt ez a bizonyos tanulmány, csak a fizetésekről, azért ezt elleneztük. Gebhardt asszony kérdésére reagálnék. Nos, számunkra az a legfontosabb, hogy a szolgáltatási irányelv, illetve a szabad cégalapítás alapítás eh, joga ne legyen mivel visszaélnek rendszeresen, olyasmivel vissza is élhetnek. Nekem egyértelmű a kapcsolat a kettő között. Itt határon átnyúló szolgáltatásokról beszélünk, kihelyezett munkavállalókig határon átnyúló eh, szolgáltatásokat eh, nyújtanak. Itt mit tulajdonképpen ez összefügg sok más kérdéssel is. A végrehajtással kapcsolatos kérdésem nem válaszol, de talán majd később. Köszönöm elnök úr, akkor én is. Röviden. Nem. Az írküldöttség nevében szólok hanem a versenyképességi tanács és az elnökség nevében kell, hogy elmondjam a kollégák véleményét, csak hogy tisztázzuk ezt a dolgot. Tehát a többi ehhez kapcsolódó irányelvről, a munkakörülmények, munkavállalók jogai, a munkerősz áramlása, stb. stb. Ezek mind kapcsolódnak a szolgáltatás irányelvhez. De a kollégáim, az elnökség alatt elnöklő kollégáim mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára e, kiváló eredmény szülessen, hogy mindenkinek a kedvében járjunk. Az osztrák kéményseprő, a lengyel vízvezetékszerelő példája elhangzott. A ez tulajdonképpen csak az előszobája annak a komolyabb vitának, ami a szabályozott szakmákról szól. Egy, szerintem szükség van egy ilyen vitára, és végig kell, igenis végig kell gondolni ezt a kérdést tanácsban és a parlamentben egyaránt. A szolgáltatási erenyelv, irányelv végrehajtása nem egyik napról a másikra történik, hanem apró kis kell fokozatosan folyamatként kell felfogni, nem egy egyszeri eseményként. Az ír elnökség is folytatja a peer review párbeszédet, ezért csak hangsúlyozni tudom még egyszer azt, amit már egyszer elmondtam, egy újabb mm, magas szintű csoport létrehozása segíthet, sokat segíthet ez ügyben. Azt is említettem, hogy a szolgáltatási irányelv az európai szemeszter folyamatának a részét képezi majd, és a jövőben az ország specifikus tagállami irány eh, ajánlásokba is beépül majd a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos vélemény. Ezt majd látjuk nyáron, nyár végén, ősszel amikor ezek az ország specifikus ajánlások az Európai Bizottság tollából napvilágot látnak. A bunkós volt, ahogy ezt szoktuk mondani, megközelítéssel kapcsolatban pedig hát a, annyit mondhatok, hogy majd meglátjuk, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, illetve az IMU, az Gazdaság és Monetáris Unióval való kapcsolat is felmerül. Itt felmerült az a kérdés is, hogy mi az alapvető kérdés? Nos, az, hogy az alapértékeket, alapszabályokat mindenki betartsa, hiszen ezt mindenki elfogadta. Tan nagyobb liberalizációra vonatkozó javaslat e, nincsen, és az ír elnökség napi rendjén sem szerepel ilyesmi. Ha további jogszabályokra szükség van, az irányelv végrehajtására vonatkozóan. Hogyha jogsértési eljárásokra szükség van, akkor ám legyen. Köszönöm, elnök úr. Umen asszony, köszönöm, elnök úr. Először is Rapti asszony kérdésére reagálnék. A 20-as cikk szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdésében. A szolgáltató cégek érdeke is, hogy egyenlő elbánásban részesüljenek, mert a szolgáltató cégek eh, egyben más szolgáltató cégek ügyfelei is. Ugyanakkor lehet objektív ok arra, hogy eh, különleges elbánásban részesüljön egy-egy cég. Ugyanakkor nem szabad túlságosan nagy terhet róni cégekre. Rövid példával hozakodnék itt elő. Mondjuk egy, egy dél-holland cégnek egy távoli uniós tagállamba kell egy, egy holland kerékpárt eljutatni, akkor arányos vajon az, hogy egy napig a, a módját annak, hogy 500 kilométer távolságra hogyan szállítsa el. Egy ilyen cég számára ez túl sok idő és pénz. Persze fontos, hogy egyenlő elbánás eh, legyen árak tekintetében, de hát van, előfordulhat, hogy objektív okokból mégis ennek az ellenkezőjére van szüksége. Ez lett az első válaszom. Lukigárd úr kérdésére válaszolva, hogy mekkora haladás sikerült elérni ezen a téren. Persze, hát mi is elismerjük, hogy a végrehajtás terén már komoly előrelépés mutatkozik a tagállamokban. De a tény az tény, nem mindent sikerült átütetni a gyakorlatban, nem minden szabálynak szereztek eddig érvényt. Én már említettem példákat, azt jó néhány eh, cég jelezte, hogy eh, minden tagállamban újra kell engedélyeztetni bizonyos dolgokat, eh, vagy például komoly idő és pénz beli kiadásokat jelent a, a hiteles fordítások megkövetelése, és így tovább, és így tovább. Tehát az arányosság terén, az arányosság elv alkalmazása terén elég nagy a mozgástere a tagállamoknak, ami komoly fejfájást okoz a cégeknek. Remélem ezzel megválaszoltam a kérdését. Végül, de nem utolsó sorban, Jacques Pelkmans négy kérdést intéztek hozzám, ha jól értettem. Hosszasan nem szólnék a képzett munkavállalók témájában. Én a, a, a kihelyezett munkavállalók oldalán állok, de maga az irányelv az bizony nem áll túl közel a szívemhez. az szerintem mindenki által méltányolható, hogy ideglenes, határon átnyúló szolgáltatás nyújtást ne nehezítsük meg, hiszen ez a célja a, a munkavállalók kihelyezésének. Ugyanakkor három olyan tagállam van, ahol nincsenek minimálbér szabályok. Ez elképesztő. Bátran, közgazdászként német közgazdászokkal próbáltam vitázni, hogy, akik persze ellenzik ezt, hogy miért, miért nincs náluk. Svédországban, Dániában nincs. Egy nagy konferencián nekik szegeztem kérdést, hogy miért nincs minimálbér. Ez egy oldalba belefér ez a jogszabály. És akkor a szolgáltatás irányelv, illetve a munkavállalók kérdésével kapcsolatos irányelv így, így lesz teljes egész. Németország, mert ott van Belgium, Franciaország, Hollandia, ott nincsenek ilyen problémák, mert van minimálbér. Egész egyszerűen túlságosan kemény fejűek szerintem, makacsok. Második kérdés, Ausztria, ugye, talán el sem fogják nyitni, de tegnap uh, járt nálunk, pont tegnap járt nálunk a kéményseprő. De nem osztrák kéményseprő, hanem egy helyi belga kéményseprő. Személyesen én fizettem ki a kéményseprőt. Azért olyan fontos a kéményseprés, mert hogyha nem jön minden évben a kéményseprő, akkor nem érvényes a biztosítás. Ilyen egyszerű. Ezért igen komoly a verseny is, ami jó de hát eh, nem apró pénzért dolgoznak ezek az emberek. Hogyha megfelelően kezeljük ezt, akkor igenis működik a verseny. Igaz, hogy amikről mi beszélünk, az arányossággal sokszor összefügg. Nem csak a nem csak a kéményseprők vonatkozó 800 szakmáról beszéltünk. Van az első alapkérdés, igazán szükség van erre, már a bíróságnak is komoly is szokott ezzel lenni. A másik a kérdés az pedig az, hogy ahogy ezt Mise Bárnyi gyakran, ha nem is hivatalosan mondta, hogy nagyon nehéz a németeknek azt mondani, hogy persze az üzleti szolgáltatásokból igen jól jön neki, ezt nem kellene megvédenünk. Hát majd a tagállamok egymás közt elintézik. Ez a kölcsönös értékelés a tagállamok között csodálatos dolog. Három eh, tagállamra a, ez a kölcsönös eh, értékelés a tagállamok között, ez, ez, ez csodálatos eredményekkel tud járni. És a megszorításokat is meg lehet ezzel kerülni. Hármas kérdés, Evelyn Gephardt nagyon nagyra tartom. A Rics mellett az Európai Parlamentben talán a leginkább későbbi menő vitákat az ő dossziéjáról folytattuk. Két dolgot szerettem. Szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, talán kevésbé gazdasági jelleggel. A deregulációról nem beszéltem, néha persze ez indokolt, de csak indokolt, abszolút indokolt esetben. Én nem a deregulat migráció mellett a mencsen, amikor a heterogenitásról beszéltem, hogyha a tagállamoknak igazán mások a preferenciáik, akkor ehhez nagyon szigorú szabályok kellnek, hogy ezeket felül lehessen érni. De ezt az apró administratív különbségeket, a, a, aminek semmi köze a preferenciákhoz, egész egyszerűen más a szokás, más a mechanizmus, más a bevált munkarend. Hogyan lehet ezt kutatni? Az OECD adatbázis. Csodálatos adattárt jelent. 30 OECD tagállam között van majdnem az 23 tagállam tagja az OECD-nek is. látni a saját szemével láthatja, hogy mennyi dolog van, aminek nem, kell, hogy más, nem kellene, hogy más legyen, de mégis más, mégis vannak különbségek. Akkor az ember nem, nem, nem, nem, fel, minden, nem kell teljesen kisöpörni minden bevált dolgot. Nem feltétlenül kötelező a harmonizáció, lehetne mondjuk önkéntes harmonizáció is. Hozok egy példát rögtön, Amerikában hogy oldják ezt meg. Amerikában az, az, az államok kompakt névvel szerződéseket kötnek. Az államok egy csoportja, néha 10, néha 50, bizonyos harmonizációs kérdésekben megállapodnak, ahol nincs szükség szövetségi törvényre. Úgy érzik, hogy állami szinten meg lehet oldani, hogyha hogyha eltérnek a, a, a cégekre vonatkozó üzleti szabályok, de hát ezek nem szövetségi szintű, nem is lehet szövetségi szinten érvényt szerezni nekik. Ezek a e, megállapodások vagy szerződések, amelyek könyvkéntes alapon működnek, akár Európában is működhetnének, e, de hát lassan, lassan működnek. Amerikában több tíz évtizedes tapasztalatok van ezzel. Végül az elnök úr kérdése, Spanyolország egyike azoknak a tagállamoknak, ahol drasztikus volt a liberalizáció, méghozzá Monti úr nélkül, Olaszországban Monti úr programjának szerves részét képezte ez, de ne felejtsük el, hogy a gyografikának is mutatták 2009-10-ben Eh, hogy beindult ez a liberalizáció. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági válság miatt nem hozhatja meg a várt gazdasági hatásokat, vagy ha van pozitív hatás, akkor ez nem mérhető, de hosszú távon biztos, hogy segít majd eh, Spanyolországnak, hogyha a növekedés újra beindul, eh, hiszen vonzóbb, hatékonyabb lehet a üzleti légkör. Jelenleg persze növekedést, munkahelyteremtést nem jelent a válság miatt, de ez érthető. Végül, tényleg utolsó megjegyzésem, elnök úr, Brüsszben, a College of Europe-ban, ahol dolgozom, megvizsgáltuk a diákokkal Portugália, Spanyolországot, Írországot és Görögországot, de egyébként Írországban a legkisebb a baj, hogy a rájuk kényszerített szigorúbb programok eh, hoznak-e magukkal alapvető mély reformokat, és ha lehet hinni a Trojka három havi jelentéseinek, hiszen ez csak papíron létezik, nem feltétlenül történik meg. De hogyha ez mindig az lenne, akkor három éven belül Görögország szuper versenyképessé válna. Köszönöm. Nem akarom megnyitni most a vitát a minimálbérről Hollandiában, Dániában de majd utólag talán következő ülésünkön beszélhetünk erről. Most nem, mert akkor kicsúsznánk az időből. Ha majd a kérdésekre adott válaszokba ezt belevonja, akkor rendben van. De most tovább kell mennünk a következő részre. Ugye innovációval való lépéstartás, hogyan lehet a gazdasági hatásokat maximalizálni vállalatok és fogyasztók számára. Az első előadónk Reinhold Schranz, az osztrák Európai Fogyasztóvédelmi Központtól. Arról fog beszélni, hogy a fogyasztók mit nyernek a szolgáltatás irányelv végrehajtásából. Utána François Mombois, az e-commerce Europe elnöke arról beszél, hogy mik a kihívások az új digitális, digitális szolgáltatások számára, és végül Lina Johansson asszonyt hallgatjuk meg, aki a svéd egyablak bankos rendszer vezetője. A svéd elnökség alatt néhány évvel ezelőtt ellátogattam oda, és lenyűgözött, hogy a svéd egyablakos rendszer hogyan működik. Az összes illetékes hatóság, amely szolgáltatóknak engedélyt ad ki, rendelkezik ilyennel. Most kicsit szigorúbb leszek az idővel, tíz percet kap mindenki, nem is ragadom tovább, Sránc úr parancsolja. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt lőadóasszony, Köszönöm, hogy meghívtak, és beszélhetek a szolgáltatások irányelvről, és hogy ez hogyan érinti a fogyasztókat. Az előadásomban a szolgáltatás irányelv 20. cikke második bekezdésére fog koncentrálni, mert ezzel kapcsolatban érkezik hozzánk a legtöbb panasz Folytassam? Jó, akkor folytatom. Valószínűleg mindenkinél ott van a kinyomtatott szlájdok papír változata. A 20. cikk második bekezdés. Ez eh, megtiltja azt, hogy eltérően eh, kezeljék a szolgáltatókat állampolgárságuk vagy lakhelyük miatt. Csak akkor lehet eltérően kezelni őket, hogyha ezt a különbségtételt objektív kritériumokkal támasztják alá. Hogyan tudjuk tehát biztosítani, hogy hiszen irányelvről van szó, hogy ezt egységesen ültessék át a belső jogokba, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy nem diszkriminálják a fogyasztókat lakhely vagy állampolgárság alapján. Itt négy pont nagyon fontos a tudatosítani kell a jogokat, a fogyasztói jogokat a fogyasztókban, az Európai Fogyasztóvédelmi Központok segíthetnek, a végrehajtásra figyelni kell, és erősíteni kell a versenyhatóságok közötti együttműködést. Tökéletes, itt van a slide is. Tehát eh, tudati formálás a fogyasztóknál. A fogyasztók sokszor nem is tudják, hogy a szolgáltatási irányelv tartalmaz ilyen diszkriminációs tilalmat. Egyszerűen nem tudják, hogy tilos különbséget tenni nemzeti állampolgárság vagy lakhely szerint. Jelenleg dolgozunk egy közös projekten a szolgáltatás irányelvel kapcsolatban. A legfontosabb célunk az, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat arról, hogy a szolgáltatás irányelv milyen jogokkal ruházza fel őket, különös tekintettel az irányelv 20. cikk második bekezdésére. Az UCC Island vezeti ezt a projektet. Itt van egy kollégám is, aki később majd még beszél erről a projektről is. Miért annyira fontos ez a tudatosítás? Azok a fogyasztók, akik tisztában vannak a jogaikkal, ragaszkodhatnak ahhoz, hogy tartsák be a rendelkezéseket, hogyha indokolatlanul elutasításban részesülnek. Hogyan tudnak segíteni európai fogyasztóvédelmi központok? Nos, ha a fogyasztók önmaguk nem tudnak, nem tudják rendezni a panaszaikat, akkor segítenek ezek a központok, sok a pozitív megoldás. Mit csinál ez a havai lány a képen, és mi köze neki a szolgáltatás irányelvhez? Egy konkrét példán keresztül mondom el, hogy miért. Egy osztrák fogyasztó egy bérkocsit akart bérelni a havai nyaralásához e, interneten keresztül. Miért pont ott egy internetes cégnél? Azért, mert olcsóbb volt, mint ugyanannak a kereskedőnek az osztrák honlapja. Így egy e, e, máltai lapon foglalt, és itt egy Havai szigetén egy hula-hula tánc eseményre is jegyet kapott. De végül is az egészből nem lett semmi, nem a helyszínre érve nem e, kapta meg a szolgáltatást, e, amiért a Fogyasztóvédelmi Központhoz e, fordult. Végül aztán mégis sikerült ennek az osztráknak a hula-hulát táncolni Havajon. Azért mondom el ezt így, mert nekem elmondta ez a konkrét osztrák ember ezt a szorít, és nagyon viccesnek találtam. Tehát a, a mi tudtunk segíteni a fogyasztónak, de ugyanakkor nem tudtuk elérni, hogy a vállalat megváltoztassa az üzleti gyakorlatát. A következő péld, szlájdon még egy példát mondok, ez egy üdülőhajós nyaralás volt. Egy olasz székhelyű cég német honlapján akarták ezt bérelni, 849 euróba került a kabin, de a cég visszautasította a foglalást, mert nem volt a családnak lakhelye Németországban, és ezért elirányították őket az osztrák honlapra. Pontosan ugyanazt a hajó kabint mert ott 2499 euróért adták, azaz 1650 eurós volt a különbség a két ár között. Az osztrák család nem akart hinni a szemének. Miért van ilyen nagy árkülönbség? Megkérdezték ezt a cégtől, és a e, hajós cég azt mondta, hogy eltérő politikai, gazdasági helyzet miatt van ez Ausztria és Németország között ezt el sem akartuk hinni. Ugye a gazdasági politikai helyzet azért eléggé hasonló Németországban és Ausztriában. De a család sem tudta ezt elhinni, még egy kísérletet tettek, írtak a német székhelyi utazási irodának, de az is elutasította a foglalást, és azt mondta nekünk, hogy ezt a, a, a e, hajós társaság tiltotta meg. Azután a család végül is hozzánk fordult a Fogyasztóvédelmi Központhoz. Mi írtunk a vállalatnak együtt az olasz Fogyasztóvédelmi Központtal. Itt még látják, hogy milyen frusztráltak a német. A németek ugye ott vannak a hajón, az osztrákok a parton maradtak, csalódottan, nagyon frusztráltan. Tehát írtunk a vállalatnak, és a vállalat azt válaszolta, hogy soha nem akartak különbséget tenni a fogyasztók között, és 2012. novemberétől kezdve osztrák és bármilyen európai fogyasztók a német piacon olcsóban ugyancsak foglalhatnak kabint a hajóikon. Ez egy nagyon jó példa arra, amikor egy nagy vállalat változtat, és inkább belső piac barát politikára tér át. Végrehajtás. Vannak olyan esetek, amiket nem lehet megoldani, olyan esetek, amikor a vállalatok elutasítják a szolgáltatás nyújtását, és nem tudják világos objektív érvek alá támasztani a különbségtételt. Milyenkor illetékes hatósághoz kell fordulni? A végrehajtás hatékonysága nagyon alacsony. Ausztriában egyetlen egy olyan döntés sem tudok, amikor valamilyen hatóság egy végzés kiadott volna. Pedig szükség van döntésekre, bírósági határozatokra, hogy az alkalmazás kérdését, az objektív kritérium, vagy az eltérő piaci feltételekre vonatkozó eh, szabályokat alátámasztja a bírósági döntés. Az osztrák fogyasztóvédelmi központ eh, ez, ezen a területen is aktív. Hagy mondjak el egy példát. A feltöltős és internetes kártyákat sokszor az osztrákok Németországban vásárolják. A német távközlési cégek ezt két dologgal indokolták, mármint az, hogy nem engedik meg az ilyen vásárlást. Ők postai címet akartak Németországban, tehát nem a lakhelyet, de hát ez akkor gyakorlatilag a lakhely és a postai cím az ugyanaz szerintünk. A vállalat a másik, második indok az volt, hogy nagyon költséges Ausztriába elküldeni a szerződést, a dokumentumokat. Hát ezt se hittük el, ugye digitális korban élünk, a vállalat e-mailben ingyen elküldheti ezeket a dokumentumokat. Éppen ezért átadtuk a német illetékes hatóságnak az esetet, és várjuk, hogy meghozzák a döntést. Egy másik eset egy sícé, sígé sílifteket működtető céggel függ össze. Itt is nem engedte fizették eh, meg, vagy eh, eltérő árat alkalmaztak bel és külföldi felhasználókkal szemben. Itt megint csak az illetékes hatósághoz fordultunk. Szerintünk fontos, hogy más tagállam beli eh, embereket ne küldjenek el Ausztriából. Nagyon szép sí terepeink vannak, gyönyörű a táj, és más országbeli turisták kell, hogy ezt tudják élvezni. Úgyhogy mi is átadtuk az ügyet hatóságnak, és várjuk a végzést, megszületést megszüntetését. Versenyjog a következő rész. Itt nagyon sok a diszkriminációs eset, amelyek sértik a versenyjogszabályokat is. Megtiltják például, vagy korlátozzák a passzív értékesítést egy másik tagállamban. Ezért is fontos, hogy egy erősödjön az együttműködés a versenyhatóságok között. Hogy mondjuk egy példát, tegnap felhívtak telefonon, nagyon fontos ügy egy osztrák cég, egy szlovén cég által gyártott, előre gyártott házat akart megvásárolni. A szlovén vállalat azonban átirányította az érdeklődőket az osztrák leányvállalathoz. A szlovén vállalat azt a tájékoztatást adta, hogy van egy megállapodása ezzel a az osztrák céggel, és ők nem tudnak szállítani. Pontosan ugyanarról az elő, elemekből előre gyártott házról van szó, de 40 ezerrel drágább volt ez Ausztriában, mint Szlovéniában. És most már világos volt, hogy az osztrák hogy azt ugye miért akart ezt Szlovéniában megvásárolni. Ez az eset is rámutat arra, hogy együtt kell működni a versenyhatóságokkal, nekik kell eldönteni, hogy egy ilyen gyakorlat sért versenyjogszabályt, illetve a szolgáltatási irányelv 20. cikk második bekezdését következtetések idézzek egy fogyasztót. Én magamat európai polgárnak tekintem, szabadon mozgok az Európai Unióban, de amikor meg akarok vásárolni határon átnyújtott másik országban valamilyen szolgáltatást vagy árut, akkor nagyon csalódott leszek. Sőt, frusztrál az, hogyha egy másik EU tagállamban akarok vásárolni, akkor a kereskedő azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, csak akkor, ha itt van a lakhelye mintha létezne egy mesterséges határ. Ez így működne a belső piac. De látjuk tehát, hogy a belső piac hitelessége forog kockán, a 20. cikk második bekezdése rendkívül fontos. Tehát garantáljuk, hogy ezt korrekt módon végre is hajtják, érjen véget a diszkrimináció. A gazdasági válság idején a belső piac különösen fontos, fontosabb, mint valaha. A konjunktúra gazdaság élénkítését elindíthatja. Biztosítani kell, hogy maximálisan élvezzék a fogyasztók és a vállalatok a belső piac egényeit, és nézzünk további példákat, mint például ezt, amit most látnak. Köszönöm. Well, thank you very much indeed, Mr. Köszönöm szépen, Sánszor, nagyon átfogó volt. Ugye a megtakarításokról is többet kell, hogy halljunk. Even Meyer kolléga sajnos már elment, de biztos, hogy meg fogja nézni a szlájdok másolatát, és adatokat is be fog írni. Köszönöm szépen minden esetre a beszámolót. Következő hozzászóló, Mombász úr ő az e-commerce Europe elnöke. Meghallgatjuk mondani valóját a potenciális online szolgáltatásokról. Köszönöm elnök úr, és köszönöm mindenkinek. Először is elég új szervezet vagyunk, úgyhogy szeretném bemutatni magunkat. Az e-commerce Europe egy évvel ezelőtt alakult. A célja, hogy az cross-channel és online értékesítő cégeket képviseljük a eh, gyakorlatilag a legtöbb üzletnek már van egy internetes eh, értékesítő csatornája is. Ez azt jelenti, hogy hatalmas kereskedelm folyik az online-on, az interneten. Az európai forgalomra is érvényes. Most már szinte mindenki ezt megteszi. Feladatunk, hogy az elkereskedelemre hívjuk fel a figyelmet, lobbyingozás tevékenységével, most is ezt teszem. Nemzeti szövetségek a tagjaink, ők a helyi cégeket, tagokat képviselik, négyezer céget, és közvetlenül társaságok is a tagjaink, akiket érdekel a párbeszéd önökkel. Tíz üzleti partnerünk van, fogyasztói jogra, logisztikára és kifizetésekre koncentrálunk. Következő szlájdot szeretném megmutatni. Skandináv, Benelux, francia, olasz tagjaink vannak, és hamarosan remeltek új országok is csatlakoznak. E-commerce. A jó hír, hogy nagy az üzlet, növekszik. Az elektronikus kereskedelem Európában 300 milliárd euró körül van. Azért mondom, hogy körül, mert az elektronikus kereskedelem definíciója nem egyforma az országokban. Hogyha interneten keresztül foglal szobát egy szállodában, de akkor fizet, amikor már eltöltötte ott az éjszakát, akkor van olyan ország, amely ezt internetes értékesítésnek tekinti, és van, amelyik nem. Úgyhogy nem könnyű statisztikát készíteni így. A növekedés jelentős, 20%-os körülbelül, és a jó hír, hogy mindegyik országban bekövetkezik a növekedés. Az Egyesült Államokban is, ugye az internet tekintetében a legelőre haladottabb ország az Egyesült Államok interneten keresztül történő értékesítés növekedési trendet mutat mindenhol. Európa összességében a világ első piaca, de itt különféle piacokról van szó, ugye mm, egyértelműen az elektronikus kereskedelem tekintetében nincs egységes piac Európában. Az internet használata növekszik, hálózat használata növekszik, majd látjuk erre vonatkozóan a számokat. 45 százalék, majdnem 50 százalék az európai fogyasztóknak már vásárolt interneten. És nagyon magas a megelégedettségi szint, úgyhogy aki elkezd interneten keresztül vásárolni, az folytatni is fogja. De Bulgáriában ez 9 százalék, Svédországban 74, úgyhogy hatalmas az eltérés Európán belül az országok között. A hálózatok építése gyorsan halad, ugye skandináv, észak-európai országokban ez már szokásá vált, és nagyobb az internet penetráció is az északi országokban. Az elektronikus kereskedelem növekedése jelentős, ahogy mondtam. Mindenhol, minden országban jelentkezik a növekedés. Jobb lehetőséget és jobb árat biztosít ez a fogyasztók számára. Ugye amikor megkérdezzük az országokban, hogy miért vásárol valaki internet, az egyik ok az ár, olcsóbb, és könnyebb az árak összehasonlítása, másrészt kényelmes otthon, akár vasárnap, amikor akarja az ember, akkor meg tudja tenni, és a mobiltelefonon keresztül pedig tényleg bárhonnan, bármikor meg lehet tenni. Munkahelyeket teremt, erre nincsen Európára vonatkozó adatunk, de Franciaországra vonatkozóan a becslés szerint 60 ezer állás közvetlenül vagy közvetetlen, közvetetten az elektronikus kereskedelmhez kapcsolódik, és ezek nagyon magas high-tech képesítéssel rendelkező emberekre is vonatkoznak, és logisztikai feladatokra is, tehát akik a csomagot kiviszik például azoknak a munkahelye is ide tartozik. A környezetvédelem szempontjából is fontos. Franciaországban végeztünk egy kutatást. Hogyha valaki tehát akkor környezetvédelem szempontjából fontos, hogy a szállító optimalizálja a csomagok kiszállítását. Tehát sokkal kisebb így a szennyezés, mint hogyha egyesével az emberek elmennek az üzletekbe. A digitális agenda nagyon ambiciózus. A vállalkozások egyharmada online vásárol és értékesít, határon átnyúló módon is vásárolnak a fogyasztók. Itt szeretnék egy kicsit megállni. Nem szeretem ezt a határon átnyúló koncepciót az elektronikus kereskedelembe. Például a legjobb példa az Amazon. Amikor az Amazon bejött Európába, három országban nyitott. Egyesült Királyság, Németország, Franciaország. De Olaszország, Spanyolországból is sokan vásárolnak az Amazontól. Ugye az Amazon.uk vagy Amazon.is eh, a spanyol honlapon keresztül vásárolnak, és ez ugye a definíció alapján határon átnyúló vásárolás. De két évvel ezelőtt eh, Spanyolországban is nyitott, és Olaszországban is az Amazon, úgyhogy a spanyol és az olasz vásárlók számára ez már nem határon átnyúló vásárlás, ez minőségi változás? Nem. Amikor az európai eh, Amazon ugye egy országra akar koncentrálni, akkor ott megnyitja a raktárt, ott, ottani címet ad meg. Egyébként itt még nem említettük a nyelv kérdését. Az Amazon könyveket értékesít, és ugye nem ugyanúgy lehet könyvet árusítani Olaszországban vagy Spanyolországban. Az Amazonon keresztül persze bármilyen könyvet meg lehet venni. Következő kép azt mutatja, hogy a következő képen láthatjuk, hogy könnyű határon át lépni. Egy országban egy internetes raktárat fölállítanak a társaságok, és aztán ezt követően döntenek arról, hogy máshol is nyissanak. Ez a fogyasztói jogok irányelvéhez is kapcsolódik, a szabályok harmonizációjához. A túlszabályozás a a fogyasztói irányelvben például amikor a fogyasztó nem elégedett a termékkel, akkor 15 napja van arra, hogy ezt bejelentse, és 15 napja van, hogy visszaküldje a terméket. A második 15 nap belül, hogyha a csomagot nem kapják meg, akkor is vissza kell fizetni a terméket. Ezt viszont a kereskedők számára nehéz elfogadni. hiszen akár a vásárlás másnapján is ez előfordulhat és ez egy kicsit lassítja a terjeszkedést, hiszen vannak távoli fogyasztók, nem tudják olyan könnyen visszaküldeni a terméket A második téma a kifizetés. Ma Európában egészen eltérő a fizetési szokás. Olaszországban például a kiszállításkor fizetnek készpénzben. Az Amazon is elfogadta ezt Olaszországban, mert egyébként interneten keresztül ugye a rossz postai szolgáltatás, stb. miatt egyszerűen az emberek nem bíznak abban Olaszországban, hogy valamiért előre fizessenek, és később kapják meg akkor se, hogyha a UPS szállítja ki. Ezen a témán dolgozunk. Egyébként a kereskedők számára ez problémás. A vállalkozások felkészítése arra, hogy interneten keresztül értékesítsenek, ez a következő téma. És a márkák kérdése, hogyha új országról van szó, akkor ez mindig kérdéses Franciaországban. Az a tény, hogy maga az internet raktár francia, a vásárlás, vásárlók 50%-a esetében biztonságosnak tartották, hogy az, hogy maga a cím az Franciaországban van, és francia a nyelv is, a kommunikáció nyelve. Egyébként ez önmagában nem ad biztonságot. Lehet, hogy nem tudják elolvasni az adatokat, de látják a különbséget. Ez egy országokra lebontott diagram. A kék keret mutatja az internetes kapcsolatot, illetve a vonal pedig, hogy az emberek hány százaléka vásárol interneten keresztül. Alapvetően a bal oldalon vannak a skandináv országok, Benelux országok, magasabb az internet penetráció, és magasabb arányban is használják az internetet. A ahol jelentősebb az elterjedtség az internetnek, ott aktívabbak a fogyasztók is. Ugye látjuk a másik végén Bulgáriát, például Romániát, ahol nagyon aranyos ez az arány. A, ugye nem igaz az, hogy egy méret mindenkire jó, hiszen a fejlődési szint eltér, és az internetes hatalmas piacán Németország, Franciaország, Egyesült Királyság 35%-át jelenti a piacnak. Spanyolország, Olaszország, Lengyelország lakosság szempontjából közel van ehhez az első három országhoz, de lemaradnak. Spanyolország, Olaszországban, ahogy néhány perc ezelőtt mondtam, a postai szolgáltatások nehézkessége miatt nem könnyen terjed az internetet vásárlás. Nincs túl sok akadály, ami az internetes értékesítés előtt állna, és ez önmagában jó hír. Köszönöm szépen. Well, thank you very much indeed. I think for a very... Uh, Köszönöm szépen. Valóban ez egy pragmatikus szempontból vizsgálta a kérdést. Nagyon jó volt ez. Végül, de nem utolsó sorban utolsó előadónk, Johansson asszonyt, Léna Johansson szeretném még, szeretném még egyszer a svéd kereskedelmi kamara nevében üdvözölni. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm uh, a lehetőséget, hogy uh, itt lehetek ma, és beszéltek önöknek az európai gazdasági fejlődéséről, illetve a szolgáltatási piac fejlődéséről, és a svéd példáról is beszámolnék az egyablakos rendszerrel kapcsolatban. Mindenek előtt azonban kicsit messzebbről, messzebbről indítanék, és szólnék egy pár szót arról, hogy mennyire fontos a kereskedelem szempontjából az lakos rendszer. Természetesen a kereskedelmi kamara szempontjából. Egyetértek a címmel, a második workshop címével. Lépést kell tartanunk az innovációval és más fejleményekkel. Ez igaz a belső piac egészére, ugyanúgy, mint az egyablakos rendszerre. Tehát tartsuk ezt szem előtt, hogy lépést kell tartani a fejlődéssel, a dolgok változásával, nem egy statikus dolog a belső piac. Ez különösen igaz a szolgáltatások piacán, hiszen ez a termelés szerves részét képezi, az üzleti élet szerves részét, ezért modern kereskedési elképzelhetetlen szolgáltatások nélkül. A gyártók igazából nem is termékeket árulnak, hanem termékcsomagokat, termék és szolgáltatások, termékek és szolgáltatások egy csomagját. A szolgáltatások az értékláncban, a globális értékláncban egyre fontos szerepesabb, egyre fontosabb szerepet játszanak. A szolgáltatások elengedhetetlen lányszemek ebben a folyamatban, amelyek lehetővé teszik, hogy a globális kereskedelem működjön. Ezért olyan fontos a szolgáltatások ágazata. Ugyanez igaz a belső piaci üzleti életet elősegítő eszközökre, például az egyablakos rendszer szerintem különösen hasznos eszköze ennek. És óriási lehetőségeket rejt ez a vállalkozások számára. Mi vagyunk az a svéd kormányhivatal, aki a belső piaci kérdésekkel foglalkozik, koordináljuk a svéd egyablakos rendszert. az egyablakos rendszer bevezetése a szolgáltatás irányelv értelmében egy jogi kötelezettsége minden tagállamnak, annak érdekében, hogy egyetlen egy eh, honlapon eh, minden eh, administratív formalitást online elvégezhessenek a cégek. Ahhoz, hogy ennek eleget tegyünk, bizony üzleti szolgáltatásként kell felfogni ezt az egyablakos rendszert. Ez a One Stop Shop eh, sokszor hallott elvárása. Ez a szlogen, ami a szemünk előtt leveg, ugye, amikor az egyablakos rendszert eh, meg létrehoztuk, ahogy láthatják ezen a képen, rengeteg információt gyűjtöttünk össze egy helyen a szolgáltató cégek számára, illetve a cégek számára. Had a mature uh, portal to, to build from, and this was... Voltak tagállamok, ahol uh, volt már egy alap uh, honlap, egy igen életformában, ahogy tetszik. Nos, nekünk is volt egy kiindulási pontunk, még hogyha nem is volt túl fejlett. Tulajdonképpen minden információ megtalálta azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egy céget létrehozni, működtetni és felszámolni Svédországban. Tehát az egész életpályáját egy cégnek itt végig lehet követni. 1-től 5-ig. Ez valóban tükrözi egy cég életciklusát. A jobb alsó sarokban láthatják az EUGO logót, amivel az ember eljuthat magára az egységes kontaktpontra az egyablakos rendszer második generációs változata már túlmutatta a szolgáltatási irányelv hatáján, tehát mi úgy döntöttünk, hogy a az irányelv hatája alá nem tartozó szolgáltatásokat és egyéb információkat is felveszük erre az egy honlapra. Ahogy a Stoman asszony is elmondta korábban, én is hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos az, hogy minél több nyelven rendelkezésre álljon az információ, hiszen csak úgy érhetik el céljukat, hogyha legalább angolul is az ország nyelvén, hivatalos nyelvén kívül legalább angolul is rendelkezésre áll eh, mindez az információ. A következő eh, képen eh, látszik az, hogy svéd, angol kétnyelvű formanyomtatványa lehet egy engedélykérelmet kitölteni. Ez igen, pragmatikus megoldás. egyes tagállamokban csak a hivatalos e, nyelven érvényesek e, a kérvények. Szerintünk ez, ez egy pragmatikus megoldás, két legyet ütünk így egy csapásra. Nyelvi problémákat és a jogi érvénykérését is megoldjuk. Az egyablakos rendszer második generációját e, teljesen magunk tettük, de tovább is mennénk, akár egy harmadik generáción is el kell gondolkodni. Szeretnénk, hogyha tovább fejlődne ez a szolgáltatások mellett az áruk szabad mozgására is kiterjedne, hiszen egy normális cégnél a termék és a szolgáltatás egymástól szinte már elválaszthatatlan. A személyek szabad mozgását is jó lenne itt a harmadik generációba beépíteni, hiszen szolgáltatás legtöbbször emberek nyújtják. Az elektronikus eljárásrend határon átnyúló alkalmazása előfeltétele annak, hogy az egyablakos rendszer valóban érdemben működőképes legyen, hiszen enélkül fabatkát sem ér az egész. A kérvényeket kérvényeken dolgozzunk, amelyeket online ki lehet majd tölteni, és közvetlenül egy gombnyomással beküldeni. Fontos elektronikus szempont az, hogy külföldi elektronikus aláírásokat is elfogadjunk. Hogyha ez működik, akkor fogjuk csak elérni azt a célt, amit az egyablakos rendszer szolgálna elméletben. Dolgozzunk egy olyan megoldásra, ami lehetővé tenné azt, hogy nem csak a svéd, hanem a külföldi eh, elektronikus aláírásokat is eh, elfogadná. Eh, egyes önkormányzatoknál már folynak a kísérletek ezzel kapcsolatban. Mi úgy érezzük, hogy az egyablakos rendszer jelentősen egyszerűsítheti a határon átnyúló szolgáltatás nyújtást. Végezetül, de nem utolsó sorban eh, a tájékoztatásról szólnék. Mennyire fontos az, hogy tisztában legyenek a cégek az, azokra a lehetőségekre, amelyeket az egyablakos rendszer kínál számukra. Eh, EU-s és EGT-s eh, nagykövetségekkel közösen szerveztünk szemináriumokat, hiszen pont az uniós tagállamok szolgáltató cégei az első számú mm, cél táblája ezek, ennek a cégközönsége ennek a rendszernek. thank you uh, very much, and I'm... Uh, nagyon köszönöm. Örömmel látom, hogy más országok számára is nagyon jó példával szolgálnak. Ezt feljegyeztük, és biztos vagyok abban, hogy Anna Maria is ebben részt vesz. Kicsit későre jár az idő, nem, mert túl, talán túl türelmes voltam, és nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Kérem a kollégákat, hogy tényleg nagyon röviden, tömören tegyenek fel kérdést. Anne Maria Koreza Bilt is szeretne egy kis összefoglalót adni a meghallgatás végén, ami szintén nagyon fontos. Kérdezem, hogy a kollégák kívánnak-e kérdéseket feltenni. Gephardt asszony, Styler asszony, Repti asszony. Schmidt turnám. nem. Rüle asszony. Kareca Bilt képviselő asszony. Ön kíván kezdeni? Akkor Gebhard asszonyjal kezdjük, és utána a többiek. I'll come back to our panelists. És utána még az előadóink is szót kapnak. Köszönöm szépen, elnök úr! köszönöm a valóban jó előadásokat, melyeket hallottunk. A svéd modell tényleg példaszerű mások számára. Jó lenne, hogyha más országokban, például Németországban is végre létrehoznának egy ilyen rendszert. Csodálatos volt tényleg. Még egyszer egy dologra szeretnék visszatérni. Köszönöm a valóban nagyon konkrét javaslatokat, amelyeket Sánc úrtól és Mubász úrtól hallottunk, nagyon képszerű példákat tártak elénk. Röviden egy kérdésem lenne. Az volt a benyomásom, hogy ezek nem annyira a szolgáltatások szabadságával és az irányelv végrehajtásával függenek össze, hanem itt sajnos nem hallottunk valami fontosat, kikapcsolódott a mikrofon. Tehát hogyan tudnánk gondoskodni arról, és ez a tulajdonképpen egy kérdésem, hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy mindenki számára szóljanak ezek az ajánlatok a cégek részéről, és ne csak szelektíven néhány fogyasztó számára. A versenypolitika is fontos, tehát van itt egy másik jogterület, amelyet meg kellene vizsgálnunk. Styler asszony kapcsolódik eh, ehhez a versenypolitika is, és ön konkrétan beszélt az Amazonról. Az eh, Amazon mm, ügyét eh, megvizsgálták az Egyesült Királyságban, hát nem fizettek rendesen adót. Persze legálisan járnak el, de az Amazon vezetése mindig figyel arra, hogy legyen egy disztribúciós központ ott, ahol az Amazon jelen van, és ahol én lakom, ott ez a disztribúciós központ állami támogatást kapott. Tehát ez az adókérdés mm, olyan, amit azért meg kéne vizsgálni. És ezen gondolkoznunk kell, hiszen ahogyan tudják, most jelenleg nagy vita folyik az Egyesült Királyságban a High Streetről, hogy mi történik ott, és az emberek elkezdik megkérdőjelezni ezt. Igen, azt mondják, hogy akarunk szolgáltatásokat, online szolgáltatásokat. Néhány sikeres vállalkozás az elektronikus kereskedelemben egyre inkább részt vesz, részt vesz, de az adózás, tisztességes adózás, a verseny szempontját is figyelembe kell venni. Ennyit szerettem volna elmondani. Not material for another hearing there, actually, but... Talán egy másik meghallgatás is lehetne erről szervezni. Ratti asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. A fogyasztóvédelmi irányelvre, ha gondolok, akkor eh, az jut eszembe, hogy volt egy harmonizációs biztosunk akkor, és minimális, maximális harmonizációról beszéltünk. Hogyha megnézzük, hogy a bizottság mit is akart, a bizottság maximális harmonizációt akkor, akart akkor, de kérdésem, hogy meddig sikerült elmenni ebben a témában. További hozzászólók? Hát, ha nincs több hozzászóló, Johansen asszonyt hallgatnánk meg, aztán Mombász urat. és Ránc urat. Johansson azt mondja, a szó. Van valami konkrét reakciója az elhangzott megjegyzésekre? Közvetlenül nekem nem volt kérdés, de az első kérdéssel kapcsolatban szeretnék mindenkit emlékeztetni a Solvit központok értékére. Ebben a kontextusban használhatók ezek mindenképpen és szívesen tudunk, szívesen adunk rendszeresen segítséget is. Rendben, mondva szóval. Szeretne valamire reagálni? Igaza van. Ugyanaz Franciaországban is a helyzet. A Francia Kereskedelmi Szövetségben mi is azt mondjuk, hogy legyen korrekt az adórendszer, aki Franciaországban működik, ugyanazt az adót fizesse, 90,99%-a a tagoknak persze elégedetlen ezzel. Két téma van, amit említettek, az Amazon, kicsi támogatást kap a ö, nagyon szegény városoktól, amelyek azt akarják, hogy ott legyen a raktár, és néhány munkahelyet teremtsenek ezzel, de ez teljesen Egyébként a brit parlament előtt is van egy téma, a a Luxemburgban a irodák. Az Európai Parlamentben itt talán el lehetne érni valamit. A lakosságnak ez nem tetszik. Talán látták, Moszkovicsi, Sabló és Oszpon közös levelét erről a témáról a Financial times a múlt héten. Multinacionálisoknak is kell adót fizetniük. Én ezzel teljesen egyetértek. Ami személyesen engem sokkolt a G8-as találkozón, Franciaországban Erik Schmidt és Christine Lagarde akkor francia pénzügyminiszter volt, és azt mondta, hogy a mi, pénz, mi dolgunk az, hogy pénzt csináljunk, az önöké az, hogy hálózatot építsenek és ő volt akkor a francia gazdasági pénzügyi miniszter. Google, Amazon, Facebook megfelelően kell, hogy fizessenek szintén. Ezzel minden egy egyetértünk. Az ellátási hálózat kérdése a fogyasztók számára próbálják optimalizálni a lehetőségeket az országnak megfelelően. FNAC például könyvet és egyebeket értékesít. Ugye a FNAC.it ITS, fl stb. létezik, de ugye a szállításért is fizetni kell, tehát a Rómában lévő könyveket szállítják ki Olaszországba, Franciaországba, a könyveket Párizsból szállítják, de a raktárok nem hiszem, hogy azért tartják a termékeket, hogy ne értékesítsék azokat, kivéve például internetes szerződések tekintetében, például a televizionális problémák vannak, de nagy termékeknél nem hiszem, hogy lennének ilyenfajta problémák. Második kérdés, vagy harmadik kérdés, harmonizáció a fogyasztói jogi irányelv teljes harmonizáció céloz meg, ezt a parlament határozta meg, a parlament döntött erről. az internet üzletekre is vonatkozik. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy erőle lépés, nincsenek más alternatívák. Egyébként holnap fogunk erről a témáról beszélni. Közös európai értékesítési jog. Sáncor, mit tudtak tenni a fogyasztók érdekében, ez volt a kérdés, úgyhogy örömmel adom meg önnek, ahogy az első szót megadtam, utolsóként és szívesen adom meg önnek a szót. Article 21 Ugye a 20. cikk második bekezdéséről beszéltem, a szolgáltatási irányelv ezen bekezdése nagyon fontos rendelkezést tartalmaz, és ugye ismertettem eseteket, amikor árkülönbségek voltak. Hogyha ugye a fogyasztó a legolcsóbb szolgáltatás akar, és ezt, ha ezt elutasítja a vállalat, a lakhelyre való hibá, hivatkozva, az ilyen esetek a szolgáltatás irányelv 20. cikk második bekezdése alá tartoznak. És egyre több ilyen esetünk van, ugyanis az emberek szörfölnek az interneten, összehasonlítják a különböző ajánlatokat, árakat, és hogyha egy másik tagállamban egy olcsóbb ajánlatra bukkanak, akkor azt igénybe akarják venni. Ezért a jövőben sokkal több ehhez hasonló esetünk lesz, mint amiket én ismertettem, és ezek az esetek nagyon fontosak. Az emberek a belső piacban csalódnak, frusztráltak lesznek, hogyha ez nem működik, tehát ez kulcsfontosságú. És még egy dolog, amiről talán nem nagyon beszéltem az előadásomban hogyha objektív indokok okok vannak, akkor eh, az elutasításra akkor rendben van, akkor a szolgáltatást eh, nyújtását el lehet utasítani. Mi fogyasztóvédők is egyetértünk azzal, hogyha vannak ilyen objektív okok, akkor nem előfordulhat az, hogy nem tudnak nyújtani egy bizonyos szolgáltatást a fogyasztónak de ahogy múlik az idő, szerintem a, ezen objektívokok egy része egyszerűen el fog tűnni. Például, ahogy egy kollega említette, az új fogyasztói jogi irányelv kapcsán, én remélem, hogy a fogyasztóvédelmi jogot a jövőben teljesen harmonizálni fogja az EU, és akkor el fognak tűnni ezek az akadályok. A másik az adós vagy a kintlevességek behajtása. Sokszor azért nem akarnak eladni külföldre, mert félnek, hogy nem kapják meg a pénzt. de Itt van az európai fizetési eh, határozat, ezt minden nap használom a munkám során, és ez tényleg eh, működik, és arra biztatnám a vállalatokat is, hogy használják az európai fizetési eh, meghagyás rendszerét, és hajtsák be a nekik járó pénzt ahogy az idővel majd szerintem el fognak tűnni ezek az akadályok, és belső piac barát politika lesz irányadó. Köszönöm, nagyon köszönöm. És most felkérem Koratza Bild asszonyt, Anna Maria, kicsit csúszunk az idővel ugyan, de biztos vagyok abban, hogy nagyon tömör, pontos, összefoglaló megállapításokat hallunk majd tőled, és még egyszer köszönöm, hogy megszervezted az árnyék előadókkal ezt a mai meghallgatást. Anna Maria. Thanks, really. Köszönöm elnök úr. Birgit és Thierry a titkárságon dolgozók nélkül nem jöhetett volna létre ez a mai meghallgatás. És yeah, köszönöm a fantasztikus előadóknak is, hogy itt voltak közöttünk. Valóban inspiráló, fontos, konkrét ötleteket vetettek fel, és e, remélem, hogy a jövőben is eljutatják hozzám, hozzánk a gondolataikat. Ösztönzőleg hatott rám ez a mai e, meghallgatás, mert a harmonizáció, a, a fel, belső piac felszabadultsága elleni fellépés visszatérő gondolatok voltak. Nem kell persze újra feltalálni a spanyol viaszt. Annak problémák például a hatálykérdése, szolgáltatás irányelv hatája alá nem tartozó kérdések is felmereltek. Itt van a fogyasztói jogok irányelve, vagy a munkavállalókra szó vonatkozó irányelv, digitális Európa. Ezek mind-mind olyan témák, amelyek szorosan összefüggnek a szolgáltatás irányelvel. Amikor megpróbálunk érvényt szerezni ennek az irányelvnek, akkor más uniós jogszabályokkal, illetve tagállami jogszabályokkal is összhangban kell eljárnunk. Itt van például a szakmai képesítések elismerése. Sajnálom, hogy a tagállamok képviselője igazán nincs itt, illetve hogy az ír elnökség nem marad, nem gondolta úgy, hogy fontos maradni. A fogyasztók képviselői tényleg minden megbecsülésem megilleti. Sajnálatos, hogy nem hallgatta őket vége mindig a szakszervezetek és a cégek, vagy vállalkozók, a jobb és baloldal között nincs igazából megosztottság. Munkahelyek teremtéséről beszélünk. Ha valakinek nincs munkahelye, akkor hiába minden. Európában a munkahely teremtés a legfontosabb, és az irányelv ennek az eszköze. 2,5 oldal áll rendelkezésünkre. Tudják, hogy mennek a dolgok ebben a parlamentben. Minden állásfoglalásban a világ minden e, problémáját e, megpróbáljuk megoldani, és akkor ezzel felhigítjük. Ezhez én nem adom a nevem. Az én e, frakcióm azonban, és jó magam is a néppárt nemében nagyon keményen a sarkunkra állunk, az európai munkahelyteremtésből nem engedünk. Ez lesz csak a jelentésben. Persze, elnök úr, a szociális dimenziót sem hagyhatjuk ki, hisz fontos, persze, hogy fontos. Vannak nemzeti jogszabályok erre vonatkozóan, vannak kollektív szerződések minden tagállamban. Valaki említette, hogy minimál, mm, nincs minden tagállamon például bérszabályozás. Az egyes cikket olvastam fel a szolgáltatás irányelvből ezen a ponton. Az irányelv nem érinte a munkatörvékenyvét, illetve az olyan kötele, kötelmi jogokat, amelyek a munkáltató munkavállalók között állnak fel. Az európai munkáltatók nevében azt hallottuk, hogy nem fogjuk újra nyitni ezt az irányelvet. Egyetértek úgy kell eljárnunk, hogy a jövőben is megállja a helyét. Az például a digitális szolgáltatások, melyek 2006-ban még nem léteztek. Például a távértékesítés új formáit, vagy a vegyes formáit is ö, ö, belevegyük ebbe. Hiszen Európa polgárai modern módon akarnak élni. Nem akarok újra megnyitni azt az egész szolgáltatási javaslatot. Elnök úr, remélem, hogy meg lesz a kritikus tömeg, közös erőfeszítésünknek köszönhetően arra, hogy a tagállamokat meggyőzzük arról, hogy nem elég idejönni eh, és elmondani mindazt, amit a szakértőktől hallottunk, az az, hogy a szolgáltatás irányelvnek érvényt kell szerezni. De arról nem mondanak egy szót sem, hogy ők mit tesznek ennek érdekében. Választ akarunk tőlük hallani, nem elemzést. Lehet, hogy új elemzésekre is szükség van, de ez nem lehet kifogás arra, hogy érvény szerezzenek az irányelvben foglalt rendelkezéseknek méghozzá most azonnal. Zárásképpen annyit tudnék még mondani. Most nem tudok, eh, nem tudom szintetizálni az összes elhangzott felvetést, de feljegyeztük, eh, érdeklődve hallgattuk, biztosítatok mindenkit, eh, semmi felett nem siklik el a figyelmünk és a lehető legjobbat hozzuk ki ebből Európa polgárai érdekében. Köszönöm, hogy itt voltak. Well, thank you very much indeed, uh, Anna Maria. Köszönjük, Anna Maria, és a csapatoddal, a zenékelőadókkal valóban a munkát végeztetek. 15-ig kell megküldeni a jelentést a fordításra, nagyon várjuk már, hogy elkészüljön. 20, április 21-25-én fogunk erről beszélni. Nyilván nagyon eh, érdekes vita lesz. Ezt követően pedig majd a módosítók szavazása és így tovább. Még egyszer köszönöm az előadóknak, akik még itt vannak, eh, maradtak a végéig. Köszönöm mindenkinek, aki végig hallgatta a vitát, a, illetve az interneten, akik követték végig ezt a mai meghallgatást. Még egyszer elmondanám, hogy egy új hírlevelünk van, kérem, hogy iratkozzanak fel rá, csak egy e-mail cím kell hozzá, semmi más. A mai ülésünk nyilvános része ezzel véget ér. Holnap reggel 9 órakor folytatódik. Nagyon sűrű napi rendünk továbbra is. Várom Önöket, kedves kollégák, most pedig azt javaslom, hogy a koordinátor kerülését egy minimális rövid szünetet eh, követően folytassuk, vagy kezdjük el. Kérem, hogy hagyja el mindenki, akinek nincs itt dolga, hagyja el az üléstermet, mert zárt ajtók mögött fogjuk megrendezni koordinátok ülését. Köszönöm, jó estét!